Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Szeretném Önöket eh, itt eh, ma délután üdvözölni. Először is a napi rendre szeretnék utalni, hogyha nincsen kifogásuk ellene, akkor ilyen formában elfogadjuk a napi rendet. Szeretném Önöket emlékeztetni arra, hogy a Kobu Newsban megjelentetett eh, nyelvek tolmácsolás formájában elérhetőek, nyilvános az ülésünk, ami azt jelenti, hogy az interneten is nyomon követhető az ülésünk. Hölgyeim és uraim, ezzel már megelkeztünk a harmadik napirendi ponthoz, ami nem más, mint a február 18-a 19-ei, illetve a február 21-ei jegyzőkönyvek elfogadása. Kívánnak -e ezeket változtatni? Nem, akkor ezáltal ezeket a jegyzőkönyveket elfogadottnak tekintjük. És uh, rátérünk a négyes napreni pontunkra, amely egy együttes ülés a Fejlesztési Szabizottsággal. Nagyon fontos témáról van szó, mégpedig egy tanulmány bemutatásáról, amelynek témája a költségvetési támogatás volt, és az a kérdést, azt a kérdést vizsgálta, hogy ezt az eszközt hogyan lehetne értékelni. Örülök annak, hogy az a Fejlesztési Szabadság elnöke Éva Zsoli itt van körünkben, és számunkra ez a téma költségvetési ellenőrzés szakemberek számára tehát az a téma, hogy használják az adópénzeket, ez mindig nagyon fontos téma számunkra. Tudjuk, hogy eh, hogy eh, komoly okai voltak annak, hogy egy ilyenfajta költségvetési támogatást bevezettek. A választott eh, testületeket a fejlődő országban szerették volna támogatni, viszont mindig is kritizálták ezt. Felmerült a kérdés, hogy az eszközök valóban megérkeznek-e oda, ahova kell. Tehát ezzel foglalkoztunk, és eh, az egyes ellenőrzések során egy néhány országban megvizsgálták azt is, hogy ennek milyen hatása lett. Ennyit szerettem volna elmondani a részemről, és eh, ezzel meg is adnám a szót a kollégámnak, Éva Zsolinak, hogy tegye meg a bevezető megjegyzéseit. Üdvözlöm őt itt, és remélhetően nem ez az a, az első, hanem ülésünk, hanem gyakrabban kerül a sor a szabizottság közötti szorosabb együttműködésre. Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy öröm számomra társelnőként jelen lenni ezen az ülésen, ahol egy olyan jelentést vizsgálunk meg, amelyet az egyik tagállam készített, Hollandia, a költségvetés támogatásáról. Ahogy önök is tudják, ez igen gyakran használatos formája a fejlesztés támogatásának, körülbelül egy harmadát teszi ki eszközünknek, és a világ bizonyos régióiban egészen 75%-ig terjed ez a lefedettség. Nagyon fontos tehát tudni azt, hogy ez az eszköz hatékonyan működik-e, erről már több vita is folyt nagyon sok országban. Úgyhogy ezzel most már késrekedés nélkül meg is adom a szót jelentéskészítőnknek, Antán de Kemp úrnak. Kemp, de Kemp úr, öné a szó parancsoljon. Thank you very much, uh, Chair. Uh, my name Köszönöm, eh, elnök asszony, Anthony de Kemp vagyok, és a holland külügyminisztériumban dolgozom, a szakpolitikákkal, művelet értékelésekkel foglalkozunk. Tavaly készítettünk a költségvetés támogatásról egy áttekintést, amelyben a holland szakpolitikákat elemeztük, a különböző költségvetési elemekről, de ezzel nem akarnám önöket untatni ma délután. De Ugyanakkor megpróbáltunk belevenni olyan információkat is, amelyek arra irányulnak, hogy mit is tudunk a költségvetés támogatásáról, annak hatékonyságáról, működéséről. Ahogy ez már elhangzott, eléggé vitatott eszközé vált ez, és főleg Hollandiában, úgyhogy ma délután szeretném önökkel megpróbálni megvitatni azt, hogy miért is van ez így. Nos, ha meg akarjuk érteni azt, hogy a költségvetés támogatás hogyan működhet vagy működhetne, fontos, hogy visszatekintsünk. Ha vesszük az előző évtizedeket, a legtöbb alacsony bevételű ország vonatkozásában azt tapasztaljuk, a kék vonal mutatja ezt, hogy jövedelmük szinte semmit nem javult. A grafikon alsó részében található ez. Eleinte Afrika eléggé jól eredményeket ért el, de aztán a 95-től kezdve, amikor a korábbi gazdasági válság hullámot éltük át, a legtöbb afrikai országban a jövedelem szintek visszaestek. Ha a zöld vonalat nézzük, ez Zambiát mutatja, ez a szélsőséges példa, ahol is a rossz gazdaságpolitika, a rézbányák, az államosított rézbányák rossz kezelése, de ugyanakkor a réz alacsony árfolyama miatt is nem igazán jól állt a dolg Zambiában visszaestek a jövedelmek, és óriási adóságállomány halmozódott fel. Ezen alacsony jövedelmi szintek a magas ö, költségkezeléssel párosulva, illetve ezen jelenségeknek következtében a szolgáltatásokat visszavette a kormány. Itt láthatják Észak-Zambiában egy példáját egy kis közösségi iskolának és szerettem volna önöknek arról a lányról beszámolni, aki önkéntesként tanított két osztályban, 169 diákot számlált ez az iskola, és egyedül kellett megküzdenie ezzel a feladattal, pedig nem is volt tanár. Úgyhogy alapvetően a kérdés az volt, hogy hogy segíthetnénk neki. Természetesen projekteken keresztül. Egy jó projekttel javíthatunk az iskola helyzetén. De mi a helyzet a szomszédiskolával, ahol ugyanilyen problémákkal szembesültünk? Úgyhogy donorokként több különböző projektet is beindulthattunk volna, de a kérdés az volt, hogy ez tényleg hatékony lett volna-e. Úgyhogy itt kell gondolnunk egyből a költségvetés támogatásra. Úgyhogy arról szeretnék önöknek most beszámolni, hogy milyen módszerrel, milyen, szak, milyen politikával közelítettük ezt meg, de az előbbiről nem fogok sokat beszélni. A közvetlen eredményekről, hatásról, főleg a, az irányítás kormányzás terén, a fejlesztésre gyakorolt hatásáról ennek a projektnek, illetve a konklúziókról számolnék még be. Ahogy önök is nagyon jól tudják, a költségvetés támogatás közvetlen ö, alapforrást jelent a kormányok számára. Általában ö, politikai dialógus kíséri, mégpedig aktív módon a donorok részéről, és legtöbbször ez nagyon sok donort is érint. Mozambik esetében például 19 ilyen donor ö, volt eredetileg, és mivel Hollandia visszalépett tavaly, már csak 18-an maradtak, Tanzania esetében 14-en. Úgyhogy nagyon sok adakozó érintett a költségvetés támogatásban. Miért hoztuk létre ezt az eszközt? Hát először is, mert úgy találtuk, hogy nem volt eléggé hatékony és fenntartható sem az a, projekt, az a sok projekt, amely beindult. Ezen kívül a régi feltételek, amelyek a 80-as és 90-es éveket jellemezték, csalódást okoztak, és ha már a feltételeknél tartunk, el kell mondani, hogy a kormány azzal az ígérettel kapott pénzt, hogy javítanak politikájukon, főleg ami a gazdaságpolitikát illeti. Azonban a tapasztalatok és az értékelések azt mutatták, hogy ezek a feltételek nem bizonyultak hatékonynak. Úgyhogy ehelyett az ígéreteken alapuló pénzfolyósítás helyett a kormányok akkor kaptak pénzt, ha már jó uh, szociál politikával, gazdaságpolitikával rendelkeztek, ha már működő szegénységet csökkentő stratégiák léteztek az adott országokban. A Világbank a 80-as, 90-es évek végén már készített olyan jelentéseket, amelyek azt tükrözték, hogy a jó mikrogazdasági politikák a rendelkező országokban sokkal jobb a gazdasági növekedés, mint azon országokban, ahol nem jók ezek a politikák. Végezetül pedig tudomásul kellett vennünk azt a tényt, hogy ha a milléniumi célokat el akarjuk érni, akkor elengedhetetlenül szükséges, hogy összefogjunk a kormányokkal, illetve kormány szervekkel. Például az oktatás terén, vagy az egészségügy terén. Úgyhogy az volt a benyomás, hogy a költségvetéshez való hozzájárulás harmonizáltabb, előreláthatóbb támogatást eredményez, a tranzakciós költségeket csökkenti, a tulajdont ösztönzi, hatékonyabb támogatási eredményeket hoz, és fenntarthatóbb eredményeket hoz. Ez volt a konklúzió 90-es években. 1,9 milliárddal kezdtünk 2002-ben, 5,3 milliárd lett ez 2009-ben. Nos, Hollandi esetében 12 évre körülbelül 1,75 század milliárd támogatást biztosítottunk, csak általánosságban ez még egy harmadát sem teszi ki a teljes költségvetésnek, csak 3,4%-át, úgyhogy ez nem túl sok. Pedig Hollandia az egyik legfőbb adakozó volt, az Egyesült Királysággal, Svédországgal, Norvégiával, és természetesen meg kell említenem az Európai Uniót is ebből a szempontból. Ami a fogadó országokat illeti, itt sem beszélhetünk magas számokról. A legtöbb ország esetében ez a GDP-nek kevesebb, mint 3%-a volt. Nagyon sok ország esetében pedig lakossá, lakosonként csak 6 eurót tett ez ki évente. Ha a költségvetési támogatást vizsgáljuk, ezt is figyelembe kell venni. Vegyük az eredeti politikai elméletet. A fő elképzelés az volt, hogy a kormányok szilárd szociál gazdaságpolitikákkal kell rendelkezniük, akkor lesznek kedvezményezetjei a költségetési támogatásnak. Akkor ezzel ösztönzik a tulajdont, és így hatékonyabban tudják csökkenteni a szegénységet. Fentarthatóbb eredményeket tudnak elérni. Ez volt tehát az eredeti elképzelés. Aztán nagyon gyorsan a donorok változtattak ezen az elképzelésem. Először is. Nagyon sok ország nem rendelkezett ilyen szilárd szociális gazdaságpolitikákkal, amelyre mi gondoltunk, úgyhogy meggondoltuk magunkat. És azt mondtuk, hogy ösztönzőként kellene felhasználni a költségvetési támogatást annak érdekében, hogy javítsanak ezeken a politikákon. És megint csak jöttek a régi feltételek. Költségvetési támogatás, a mikrogazdasági politikák terén való politikák javítása ösztönzőjeként. Aztán eltekintve az eredeti elképzeléstől, hogy a kormányoknak szilárd gazdaságpolitikával kell már rendelkezniük, működő képesekkel, a donorok jó irányítást is elvártak. Először feltételként, hogy költségvetési támogatást biztosítsanak, és tették ezt azért, mert úgy érezték, hogy ez előfeltétele a hatékony gazdasági növekedésnek és a szegénység csökkentésének. De aztán, ahogy önök is tudják, nagyon sok fejlődő országban A központi kormány irányítása nem igazán volt a mi fogalmaink szerint jó. Úgyhogy. Itt megint csak bevezettük a mi ösztönzőinket. Költségvetési támogatást akkor nyújtottunk, ha ezzel a jó irányítást ösztönözhettük az adott országban. Ezt pedig politikai dialógusnak kell kísérnie. Úgyhogy ahelyett, hogy előfeltételként kezeltük volna a jó irányítást, a költségvetési támogatás ennek ösztönzője lett, anélkül, hogy figyelembe voltunk volna korábbi tapasztalatokat. Engedjenek meg néhány szót a módszereinkről. Megvizsgáltuk korábbi értékeléseinket. A bizottság is készített Máliban és Tunéziában például ilyeneket. Megvizsgáltuk az irodalmat is, és összehasonlítottunk például egy adott országban különböző területeket, elemeztük a holland politikákat, ekonometrikus elemzéseket készítettünk, hogy milyen hatásuk van a költségvetési támogatásoknak erre. Gána, Mali, Nicaragua, Tanzánia, Vietnám és Zambia esetében is végeztünk elemzéseket. A hat országot így választottuk ki. A horizontális tengelyen, a költségetési támogatás a kormánykiadások százalékában található, aztán itt látható az a hat ország, amely sok költségvetési támogatást kapott, bal oldalon pedig Bolívia, Nicaragua, Vietnám, Szenegál, ahol nem kaptak olyan sokat. A függőleges tengelyen láthatják, hogy milyen pontokat értek el ezek az országok a világbanktól. Gána sokkal jobb eredményt ért el, mint Bolívia, Nicaragua például. Azok az országok, amelyek holland támogatást kaptak, kerültek kiválasztásra, hat, hatot választottunk ezek közül ki. Nos, ami a közvetlen eredményeket illeti, először bizonyos harmonizációt tapasztaltunk, ugyanakkor a donorok továbbra is saját politikáikat követték. Például, ami a felméréseket illeti. Ezek túlterheltek lettek, mert nagyon sok donor saját érdekeit is belevette ezekbe. Ezen túl a támogatás valamennyire már előreláthatóvá vált, de továbbra is probléma, hogy a donorok milyen állapotba kerültek az év végére. A kormány struktúrák felhasználása is fontos volt. Az egyik legfőbb eredmény az volt, hogy be tudtuk bizonyítani, hogy a szociális ágazatokban jelentősen növelte a forrásokat. Ugyanakkor az irányításra csak kis hatása volt. Például az állami költségvetés esetében, az átláthatóság esetében, Tehát ezeken a területeken eléggé szerény eredményeket tapasztaltunk. A jó irányítást úgy emlegettem, mint előfeltételt. A holland fennhatóság alá tartozó országok elég jól teljesítettek, mert csak akkor kaptak támogatást, ha már jó politikákkal rendelkeztek. Nos, ha megvizsgáljuk külön-külön az egyes országokat, bal oldalon azon országok találhatók, ahol nem sok költségvetési támogatást biztosítottunk, a pirosak esetében sokat, de nagy különbséget nem tapasztalunk közöttük. Gyakorlatilag nem mondhatjuk azt, hogy a donorok a jó irányítást előfeltételként alkalmazták. Tulajdonképpen az történt, hogy a költségvetési támogatást ösztönzőként alkalmazták a politikai dialógus keretén belül az irányítás javítására. Nos, milyen hatása volt ezeknek a politikáknak? Hát, Itt a GBS-t, vagyis a költségvetés támogatást a GDP százalékában kifejezve láthatják, hogy mennyire befolyásolta a jó irányítás, kormányzás. Tehát nem igazán sok a, az összefüggés a kettő között, nem föltétlenül azok az országok javultak ebből a szempontból jelentősen, amelyek sok támogatást kaptak. Itt van három ország, Sierra Leone, Ruanda és Burundi. Itt nagyon alacsony szintekről kellett indulni a millénium elején. Nos, az egyik oka annak, hogy megkérdőjeleződött ez az eszköz, mint támogatási eszköz, a korrupció volt. Vannak olyanok, akik úgy gondolják, hogy csak több korrupciót okozott de meg kell mondanunk, hogy ez sem bebizonyított, mert ha azt nézzük, hogy hogyan fejlődtek azok az országok, amelyek kaptak támogatást, ez a piros vonal, illetve azokat, ahol nem volt, ez a zöld vonal, a Transparency International és a Világbank értékelte őket, korrupció szempontból. Végül is, ahol volt támogatás, ott jobban lehetett kezelni a korrupciót is. Ugyan sok esetben fordult elő korrupció, de jobban működtek végül is a vezetőrendszerek, jobb volt az átláthatóság, ezért születtek ilyen adatok. Ugyanakkor a kormányok több esetben fordultak a bírósághoz, többször ö, vádoltak embereket csalással, korrupcióval. Nos, ha megnézzük a gazdasági növekedése aló hatását a támogatásnak, a feltételezett hatását, akkor az ember hajlamos arra gondolni, hogy a mi országainkban jellemzőbb ez, de megint csak nem tapasztaltunk közvetlen ö, kapcsolatot. Úristen, már csak három percem van. Akkor most már nagyon le kell rövidítenem. Emberi ö, hatás, az emberekre való hatásának se volt jelentős mértéke. When it comes to impact, there is... Nos, az olyan országok, amelyek támogatást kaptak, magasabb növekedési százalékot értek el szemben azokkal, amelyek nem. Voltak olyan országok, ahol a gazdasági növekedés és a szegénység szintjének csökkentése között erőteljesebb volt a kapcsolat. Nyilván, ahol támogatás volt, ott jobban lehetett csökkenteni a szegénységet. Itt is láthatják a bizottsági uh, Jonathan Biden és Andrea Dusu uh, uh, tanulmányát a bizottság részéről. Azt is láthatják, hogy a legszegényebbek uh, egyes szociális ágazatokban jobban profitáltak ebből a támogatásból. Itt láthatják az oktatást, az alapfokú oktatásra gyakorolt hatását. Ugyanakkor igaz ez az egészségügyre, bocsánat, át kell ugranom ezt a diát, illetve a humán fejlesztési index esetében is. A támogatott országok jobb eredményeket tudtak elérni ezen a téren is, mint azok, amelyek nem kaptak támogatást. Itt látható például az, hogyha sötétkék színt vesszük, ez betudható a költségvetési támogatásnak is, nevezetesen annak, hogy a különbség a támogatott és a nem támogatott országok között ebből a szempontból szinte teljes mértékben annak tudható be, hogy kaptak támogatást. Úgyhogy végül is itt hatékonynak mondható ez az eszköz. Végezetül annyit szeretnék még elmondani, hogy először a szegénység csökkentése volt a cél, ezt finanszíroztuk. Itt Azonban a donorok kezdtek eltérni ettől az elképzeléstől, és a költségvetési támogatást eszközként használni, hogy javítsanak az irányításon, a kormány irányításon, és politikai dialógus eszközeként használják. Így ezen ö, változások ösztönzőnek tekinthető. Ha az eredményeket tekintjük, akkor azt mondhatjuk, hogy nem igazán tudtunk eredményeket elérni a reformok bevezetése terén ezzel az eszközzel. Ezt ugye a kormánynak is támogatni kell. Ugyanakkor a szegénység csökkentésének finanszírozása eszközeként jó volt. Úgyhogy ezeket az eredményeket kell figyelembe venni, amikor azt mondjuk, hogy vitatott volt ez az eszköz. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Most a képviselőknek adom meg a szót, hogy hozzászóljanak a hallottakhoz. Berman úr, parancsoljon, önni a szó először. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, Köszönöm szépen ezt a kitűnő angol bemutatót, és angolul fogom én is folytatni. Köszönöm szépen ezt a kitűnő jelentést, nagyon jól dokumentált, nagyon érdekes jelentéskészítő voltam a Költségvetési Szabizottságban, a fejlődő országok költségvetési támogatásában, és foglalkozok a jövőbeli EU fejlesztési politikákkal is az elkövetkező 7 évben, és ebben ez a költségvetési támogatás nagyon fontos eszköz. És pontosan ezért fontos ez, mert szeretnénk felhasználni a költségvetési támogatást úgy, mint egy eszközt, amely erősítheti az Európai Unió emberi jogi alapú megközelítését. Az ön tanulmányában azt javasolja, hogy nem ez a leghatékonyabb mód, sőt, pont ellenkezőleg a költségvetési, hatékony, a költségvetési támogatást nem lehet hatékonyan felhasználni itt. Szeretném, hogyha kicsit többet beszélne erről, mert ez eh, nagyon, ezt nagyon aggódva hallom jelentéskészítőként Tajnerul. Azt javasolnám, hogy eh, több eh, felszólalást hallgassunk meg egyszerre, Gájer úr a következő, akit meghallgatunk. Köszönöm szépen. Hasonló kérdésem lenne, mint amit Berman úr is feltett az imént. Hogyha jól értettem önt, sajnos nem volt még módom arra, hogy magát a tanulmányt átolvassam. Tehát ha jól értettem, ön azt mondta, hogy nincs jelentős összefüggés a költségvetési támogatás, illetve a közigazgatás javítása, vagy a pénzügyi irányítás javítása között a fogadó országokban, akkor hogyha azok kormánya azt nem támogatja. Oké, okay, ez egyértelmű, ez érthető, és még logikus is. Hogyha azonban a költségvetési támogatásokat feltételekkel köztjük össze, például azt mondjuk, hogy független gazdasági szakértők létrehozását követeljük vagy a fogadóországok minisztériumainak is feltételeket szabunk, hogy hogyan kell a gazdasági irányítást, pénzügyi irányítást bevezetni. Ezt figyelembe vették -e a tanulmányban, vagy támogatná -e ön az ilyen feltételeket? Ja, Hojzer kollega a következő a listámon. Köszönöm szépen, elnök úr! nem igazán tudom, hogy most mihez kellene kezdenünk ezzel a tanulmányjal. Van benne kritika, főként olyan emberek részéről, akik azt mondják, hogy az adók fizetők pénze kontrollálatlanul folyik a fejlődő országokban, ahol nem végeznek jó munkát, ezekkel az eszközökkel megsértik az emberi jogokat, és mégis túlságosan ezek az országok nagyon lazán bánnak az adófizetők pénzével. Az én tapasztalatom összességében jó, Ön azt mondta, hogy hatékony valamennyire ez a támogatás, de ön azt mondta, hogy rob, jobb eszközökre van szükség ahhoz, hogy mérni lehessen azt, hogyan ha használják kocsvetési támogatást. A szegénység csökkentése kapcsán mi lenne amúgy célokat sikerült ezzel elérni? Azt hiszem, hogy egy fontos pont az az ellenőrzési mechanizmusban van, és az európai delegációk az adott országban nagyon fontos szerepet játszanak, hiszen ők helyszínen ellenőrizhetik azt, hogy az általunk kialakított feltételek teljesülnek-e vagy sem, és az erre szolgáló eszközök azonban nem teljesen ö, egységesek, általában az EU delegációk maguk döntik el azt, hogy milyen mértékben követik nyomon a költségvetési támogatás felhasználását. Mulder úr. Thank you. When uh, I have heard about... Mulder úr, köszönöm szépen, amikor az költségvetési támogatásról hallottam, én azt tudom, úgy tudom, hogy könnyebb projekt, könnyebb költségvetési támogatást adni, mint projekt támogatást, hiszen könnyű átutalni pénzeket egy számlára. és azt látom, hogy 06 et a pénzünknek költségvetés támogatásra költöttük, viszont a projekt támogatás esetében sokkal nehezebb ez a helyzet. Megvizsgálták ezt az aspektust, és a másik dolog a költségvetés támogatása kapcsolatban, főként Afrikában és más országokban is, a kormányok nagyon sokat költenek a katonaságra, illetve a titkosszolgálatokra, és hogyha költségvetési támogatást adunk nekik, akkor igazából könnyebbé teszünk nekik azt, hogy katonai módszerekre, vagy a népesség megfigyelésére költsék a pénzt. Ezt figyelembe vették -e kutatásaik során. La parole est à Madame Sargentini. Sargentini asszony a szó. Uh, two question. Igen, két kérdésem van. Az egyik a következtetéseikre vonatkozik. Jól értettem el azt, hogy igazából azt mondják, hogyha a donor országok költségvetési támogatást adnak, nem csak a szegénység csökkentésére, hanem a jó közigazgatásra is. tehát ez egyfajta ajándék a kormányok számára, és ilyenkor eltűnik a hatékonysága és ennek a költségvetési támogatásnak. A második dolog pedig az, hogy amikor költségvetési támogatásról beszélünk holland szempontból, vagy az Európai Bizottság szempontjából, akkor különbség az azt jelenti, hogy a költségvetés támogatáshoz mindenképpen valamilyen fajta feltétel kötődik. Ez így van Hollandiában és az Európai Bizottságnál is. Ha jól tudom, különbözőek a feltételek, de mi a költségvetés támogat, mennyi költségvetési támogatást valóban költségvetési támogatás, és mikor beszélhetünk projekt támogatásról. És Végezetül még Inge Gressle kap szót. Nagyon szépen köszönöm. Hogyha a költségvetési támogatásról beszélünk, akkor a projekteszközökről is beszélni kell, mint alternatíváról. Már tíz éve foglalkozok ezzel a témával, és nem tudom, hogy a projekt támogatás jobb-e, tehát a két rossz közül kell választani, akkor inkább már a költségvetési támogatást választanám. Tehát hogyha eléggé egyértelműek a feltételek, akkor a költségvetési támogatás feltételek legalább olyan jók, mint a projekteszközök esetében. A projektek a világ nagy részén, hát ennek, ezekkel kapcsolatban nekem mindig kérdésem van. Mi a legjobb út, ez a kérdés, és ezért egy kicsit úgy gondolom, hogy túl rövid volt ez a tanulmány ilyen szempontból. We can... Úgy gondolom, hogy most meghallgathatjuk a válaszokat öntől, tessék. Igen, köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy rendkívül érdekes kérdéseket vetettek fel. Először is nagyon nehéz az emberi jogok kérdése. Attól tartok, hogy megnézzük a múltbéli értékeléseket, és hogyha azokat az országokat összehasonlítjuk, amelyek kaptak költségvetési támogatást, és azokat, amelyek nem kaptak költségvetési támogatást, akkor úgy gondolom, hogy nem szabad túl sokat várnunk attól, hogy valóban befolyásolni tudjuk a kormányok politikáját akkor, hogyha maguk ezek a kormányok nem hajlandóak követni ilyenfajta politikákat. A következtetésünk az volt, hogy a költségvetési hatékonyság csak akkor lehet hatékony, hogyha a fogadó kormányok megállapodnak a donorokkal a feltételekben és a célokban. Persze már más kérdés lenne az, hogyha csak költségvetési támogatást adnának csak olyan országoknak, amelyek egy minimális emberi jogi szintet fenntartanának. De úgy gondolom, hogy enélkül ez nem igazán kötődik a költségvetés hatékonyságához. Második kérdés az az volt, hogy mi az összefüggés a költségvetési támogatás és irányítás között. Valóban van egy kis pozitív korreláció, nem túl erős ez, de van egy pozitív korreláció, és a legtöbb értékelésben azt láthatjuk, hogy a donorok általában csalódottak, amikor arról van szó, hogy javult-e az irányítás a fogadó országokban. Ugyanakkor vannak egyértelműen pozitív hatások, hogyha pénzügyi igazgatásról beszélünk, vagy hogyha megnézzük az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot, itt a donoroknak nagyon jó érveik lehetnek, amikor javulást szeretnének elérni, hiszen az a pénz, amit a költségvetésbe helyeznek, itt érvelhetnek azzal, hogy javításra van szükség, másrésztről ugyanakkor a fogadó kormányoknak is érdekében állhat az, hogy ezeket a pontokat javítsák. Tehát valóban látható javulása az irányításban, főként a közigazgatásban, az elszámoltathatóságban, az elá, el, ez, ez, az átláthatóságban láthatóak változások, de másfajta reformokra nem igazán van hatása a donoroknak. Harmadik kérdés, mit tehetünk akkor, amikor arról van szó, hogy az, a szegénység csökkentését hogyan lehet mérni. Úgy gondolom, hogy először is nagyon fontos az, hogy megpróbáltuk a szegénység csökkentésének hatását különböző módon felmérni. Megvizsgáltuk az elmúlt értékeléseket, megvizsgáltuk a költségvetési támogatásra kapcsolatos értékeléseket, illetve azt, hogy ezek mit, mit mondtak a szegénység csökkentéséről, de különböző elemzéseket végeztünk, gazdasági irodalmat is olvastunk azzal kapcsolatban, hogy a költségvetési támogatás milyen kapcsolatban áll a szegénység csökkentésével, és azt láthattuk, hogy van egy kismértékű pozitív hatás, nem egy erős hatás, csak egy kis, kicsi hatás. Ennek megvannak az okai, hogy a költségvetési, hatékonyság, a költségvetési támogatás miért nem volt hatékony a szegénység csökkentésében. A partner országok a költségvetési támogatást főként arra használták, hogy növelni lehessen a szociális szektorban történő kiadásokat. Ha megnézzük a gazdasági növekedést a legtöbb afrikai országban, ezek voltak azok a szektorok, ahol a vidéki szegények megpróbáltak elhelyezkedni. A kormányok nem igazán koncentráltak a mezőgazdaságra, most már ez változik. Elnézést, most már csak egy percem van, hát akkor le kell rövidítenem. Úgy gondolom, hogy összességében a szegénység csökkentésének hatása abban mérhető volt, hogy volt a szegényeknek nyújtott szolgáltatások színvonala, és ez hatékony volt. Megvizsgáltuk el katonai kiadásokat, igen, hogyha elemezzük a költségvetési hatékonyságot, a költségvetési támogatást, illetve azt, hogy mire költik ezt a pénzt, akkor azt láthatjuk, hogy oktatásra, egészségügyre költik ezeket, ennek van egy plusz hatása is, viszont nincs ö, bizonyítékunk arra, hogy költségvetés támogatást használtak volna fel katonai célokra. Természetesen lehetnek kivételek, mint például Ugandában, de összességében nem találtunk erre a mutató jeleket. Hát ennyi időm volt, úgyhogy ennyiben hagyom. Köszönöm. Okay, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen miután hamarosan itt kezdődik majd egy nyilvános meghallgatás, azt kérném, hogy a bizottság röviden szóljon hozzá. Öné a szó. Yes. Thank you very much for uh, Köszönöm a szót, és köszönöm a lehetőséget. Susan Ville vagyok, a DEFCO-t képviselem, amely foglalkozik a költségvetési támogatások kezelésével, osztályvezető helyettes vagyok. Nagyon köszönöm ezt az érdekes bevezetőt. Egyetértünk abban, hogy az elmúlt évek során egyre fontosabb eszközé vált a költségvetés támogatás, és nyilván ezért közelebbről meg is kell vizsgálni a felhasználást. 2011-ben az OECD-dákkal együtt hasonló eredményekre jutottunk. E, nagyon jó alapja volt ez a vitának, amely rámutatott arra, hogy a költségvetési támogatás e, elősegítheti a fejleményeket a szociális téren is, elősegítheti az átláthatóság növelését. Azonban, amitől mindannyian féltünk, hogy e, nagyobb lesz a korrupció, vagy rosszul használják fel a közpénzeket. Ezeket az eredményeket nem találtuk egyetlen értékelésben sem. A 2011-es bizottsági javaslat tehát új politikát tartalmazott, amelyet támogattak a tagállamok. Egyetértünk abban, hogy úgy gondoljuk, hogy nem az elsőrendű cél a szegénység csökkentése kell, hogy a középpontban szerepeljen, mert gyakorlatilag azt gondolták, hogy ez egy, e, egymásnak ellentmondó terület, de ez nem így van, főleg hosszú távon. A jó irányítás csak hosszú távon érhető el, úgyhogy tíz éven keresztül kell vizsgálni esetleg a, a, a támogatások felhasználását, bár ez még nem biztos, hogy megfelelő eredményt mutat. A négy értékelés viszont rámutatott arra, hogy reformot megvásárolni nem lehet. Csak akkor érhetünk el sikereket, ha támogatjuk a már létezőket. Akkor hozzájárulunk ezen sikerek eléréséhez. Ezt egyet egyszerűen el kell fogadnunk, és abból kell választanunk, ami már reformokként működik, hogy melyiket támogassuk. Köszönöm. Köszönöm. Van-e valaki a számbevőszék köréből, aki röviden hozzászólna? Ha igen, kérem parancsoljon. Igen, köszönöm, elnök úr. Én csak arra emlékeztetném a két szakbizottság jelenlegi tagjait, amit kifejtettem, amikor bevezettem, felvezettem a külső cselekvésekre vonatkozó IDF e jelentés megfelelő fejezetét. Abban a fejezetben két bekezdés foglalkozott a költségvetési támogatásokkal. Ahogy emlékeznek rá bizonyal, nagyon-nagyon kritikus hangnemben fogantak ezek a bekezdések, két oknál, több oknál fogva is. Ezek egyike az, hogy számunkra, a szembevőszék számára lehetetlen követni az audit trailt, az ellenőrzési nyomvonalt a költségvetési támogatási tételeknél. Ez pedig rendkívül súlyos aggály, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Nem lehet követni az ellenőrzési nyomvonalat, az audit trailt. Ehhez kapcsolatban egy második dolog. Ha költségvetési támogatásokról beszélünk, sokszor ugye az ember óvatosan fogalmaz, hiszen sok tagállamban a költségvetési támogatást úgy, fogam, úgy határozzák meg, hogy ezen államok államháztatásából tesznek át pénzeket olyan helyzetekben, amelyek csalásnak vannak és korrupciónak kitéve erőteljes módon. A világbank adatai rámutatnak ezekre az országokra, és ez esetben külön aggálynak kell, aggára kell okot adjon ez, mert az adófizetők pénzét hát meglehetősen gáláns módon kezelik. Aztán, ha összekapcsolják a költségvetési támogatásokat az emberjogi helyzet feltételeivel, ennek következménye az lehet, hogy ilyen támogatásokból nem sokat lehet majd folyósítani. Három megjegyzés tehát, amelyet mindenképpen el kellett mondanom a e helyet, elnök úr, és köszönöm, hogy megadta a lehetőséget számomra, illetve a számbevők számára, hogy kifejtse ezt a három rendkívül fontos és nagy súlyú pontot. Elnök, köszönöm. Szerintem ez jó kezdete a további vitának, megvan a tanulmány, értékelhető ez, és számunk részünkről, a Kokubu részéről nyilvánvalóan lesznek intézményi megjegyzések is. Most már csak Antán Decken úrnak szeretnék köszönetet mondani ezért a tanulmányért, rendkívül sok információt tartalmaz, és a számvevőszék aggáira reagál. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy 50 éven keresztül Zambiában hatástalanul segítettünk kerestük azokat az eszközöket, amelyek segítségével eredményeket érhetünk el. A költségvetési támogatás nyilván alapvető ezen eszközök között. És amit a számvevőszék is megfogalmazott, és a tagállamok állampolgára is, mint agályt, az ilyen jellegű tanulmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy a korrupció tendenciálisan csökkent, és az emberi fejlemények nőnek, és így jobban el tudjuk érni a millenniumi célokat, ez ki kell, hogy elégítse a számvevőszéket. Úgyhogy köszönet Antoine Dekempt úrnak, hogy tanulmánya azt a reményt táplálja, hogy hatékonyabban segítsük a fejlődést. Köszönöm szépen, most a fejlesztési bizottság tagjait azt kérem, hogy a CSK-ba, Kuba menjenek, és folytassuk a ülést. Köszönöm ezzel a közösen szervezett ülést befejezzük. Szeretném aláhúzni azt, hogy Zsoli, amit a Zsoli úr a korrupció elleni harc, illetve az eszközök hatékony felhasználása tekintetben mondott. Ezek a mi fő cél, szempontjaink, arra törekszünk ezek keretek között, hogy az adófizetők pénzének kezelésével lehet legnagyobb hatást érjük el a fejlődő országok társadalmai számára. Ja, nach einmal kurz... No tehát, egy rövid... Helycsere után szerintem önnek fel kéne jönnie. Francesco. Ja, meine sehr verehrt... Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Engedjék meg, hogy a következő napi rendi pontot megnyissam és bejelentsem, mely egy meghallgatás az bizottság cselekvési terve az integrált belső elnevezési keret megteremtésére. Andrá Cseskova asszonya jelentéstevő, aki majd fel is vezeti mindjárt a témát, nagy becsű szakemberek az Európai Bizottságtól, meg külső tudományos központokból jöttek el a meghallgatásra, itt kaptak meghívást. Fontos téma ez. A számbevőszék képviselő is szóltak erről, ám a parlament szempontjából is a mentesítési eljárás több éve problémát jelent, a számlák lezárása tekintetében nem kielégítő a teljesítményünk. A DASZ kiadása tehát problémát jelent. Évek óta ennek hátterében várjuk azokat a javaslatokat, melyek egy integrált elnőzési keret mentén kidolgozhatóak, és ezek segíthetik a munkánkat. Ezt a célt szolgálja ez a meghallgatás is. Szeretném üdvözölni vendégeinket, és meg is adom a szót a jelentéstevőnek, Cseska Vasszonynak, hogy bevezetővel éljen, parancsoljon. Vážení kolegové a vážení host. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársak, kedves vendégek. Nagy öröm számomra, hogy ezt a rendkívül, szerintem rendkívül fontos meghallgatást megnyithatom az integrál belső ellenőrzési keret, illetve a bizottság cselekvési terve témakörében. Első pillantásra erősen szakmainak, bonyolultnak tűnhet ez a téma. Az is voltak éppen, ám rendkívül nagy súlya is van. Ahogy az előbb az elnök úr kifejtette, megvannak ennek az okai. A bizottság első körben a bizottság cselekvési tervéről kellene beszélnünk, és egy fő kérdést kell megfogalmaznunk a mai meghallgatás tárgyaként. Ez a kérdés abban állhat. Vajon a bizottság miért nem kapta meg a DASZ mentesítést? Vagy nem működött a cselekvési terv, kudarcot vallott ez? Vagy az eredeti keret eredetileg dolgozott keret nem működött megfelelően? Vagy annak a végrehajtása fordult kudarcba? Milyen, mi az oka e, e, diszkrepanciának, és a bizottság mit kíván tenni a jövőben, hogy orvosolja azt? Milyen lépéseket tervez? Hát e, ebben a keretben kell tehát dolgoznunk. A Költségvetési Főigazgatóság volt vezetője is vendégünk, aki a terv egyik szerzője, és aki eredetileg kidolgozta a belső ellenőrzés keretét. Az eredeti szándék abban állt, hogy egy bizonyos évben megszerezhető legyen a DAS. Nagyon érdekes lesz arra is emlékeztetnem, hogy az Európa Bizottság eredeti cselekvési tervében más intézkedések végrehajtásáról is szó esett, például az a költségvetési rend új kereteire, mely a belső ellenőrzés közös szabályait is meghatározta annak idején, de magában foglalta azokat a kötelező nyilatkozatokat, melyeket a tagállami szervek voltak hivatottak kiadni az egyes költségtényezőkről, amelyek az adott tagállamban felmerültek. London School of Aki a meghívott előadók közül Lévi úr, a London School of Economics tanára beszél majd erről a témáról, illetve az eredeti cselekvési terv szükséges módosításairól. Aztán körünkben van a foglalkoztási főigazgatóság egyik vezetője is, akit nagy érdeklődéssel hallgatunk majd arról, hogy a főigazgatóság, az illetékes főigazgatóság hogyan érte azokat a sikereket, amelyekről ismert. A mai meghallgatásunk ugyanakkor kapcsolódik ahhoz a döntéshez is, amely a 2011-es mentesítésre vonatkozik, amelyről a plenáris nemrégiben döntött. Az Európai Parlament új irányításokat dolgozott ki. A három fő téma talán lehetőséget teremt arra majd, hogy előrelépés szülessen a DASZ beszerzése tekintetében, hiszen ez a végső cél. Az Európai Bizottság, akinek nevében Kraft úr körünkben van, a Költségvetési Főigazgatóság főigazgatója, tájékoztat bennünket az Európai Bizottság a dasz kapcsolatos álláspontjáról és a tervezett lépéseikről. Fönnáll a kérdés, hogy ez továbbra is fő cél az Európai Bizottság szempontjából, hogy, és reális-e a DASZ beszerzésének célja. Különféle módszertanok, megközelítések, látásmódok érvényesülnek az egyes főigazgatóságokban, a bizottságon belül is ezzel kapcsolatban, ahogy erről tájékozódtam. Az Agri, a régió kutatási fejlesztési főigazgatóságok körében kellene létrehozni egy egységes módszertant és összehasonlítható eredményeket. Kérdés, hogy ez, erre van-e lehetőség? Tudj összekapcsolni a módszertanokat, hogy ez illeszkedjék a hatékonyságra és a eredményességre való törekvés céljaival, és az audit szempontokat is érvényesítse egységes módon. Remélem, hogy a Kaliad asszony, a számbevőszék képviselője is nyilatkozik erről a kérdésről, illetve arról, hogy a cselekvési terv által megcélzott reform hozott-e már eredményeket? És ha nem hozott eredményeket, miért nem hozott? Itt is a költ az ellenőrzések költségei és hatékonysága közötti összefüggésben kell megragadnunk a célt, illetve egy olyan kompromisszumot kell megcélozni, amely a hagyományos DAS módszertan auditot módosítja, illetve modernizálja. Egyrészt másik oldalon pedig egy olyan teljesítmény szempontú megközelítést alkalmaz, amely az elért eredmények fényében vizsgálja ezeket a pontokat. Mindjárt a végére érek mondandómnak, de még meglemíteném, ő, még egy vendégünket, Zsülműi urat, aki az állampolgárok bizalmának visszaszerzése fontosságáról fog beszélni, annak fontosságára, hogy az Európai Uniós intézmények az adófizetők pénzével úgy kell sáfárkodjanak, és látható módon még hozzá kell ezt tegyék, hogy az ö, megbízhatónak legyen minősíthető minden szempontból. Ez számunkra maximális fontosságú nyilvánvalóan. Tehát erről fog beszélni a belső audit szolgálat, a bizottság belső audit szolgálatának vezetője. Aztán az egyes tagállamok által kiadandó DASZ is jelent problémát. Ez minden évben újra és újra felmerül. Az Európai Parlament szempontjából. Szeretném azt is kérni, hogy mindenki foglalkozzon, hogyan lehet megállapodni új módszertanok alkalmazásáról, annak érdekében, hogy ez a hatékonyságot célozzák meg elsősorban. A teljesítmény és hatékonysági auditok során egy olyan mérföldkőhöz juthatunk, amely a daszok kiadását a jövőben meghatározza. Itt elnök úr véleményével is egyetértek, aki mindennek fontosságát hangsúlyozta. Köszönöm a figyelmüket, és várom a vitát. Remélem, hogy olyan jelentés jöhet majd létre ezt követően, amelyet a szakbizottság széles körben támogat majd, és amely, mint mondottam, egyfajta mérföldkövet jelenthet majd a daszok kiadásának vagy kinemadásának történetében, különösen az európai választások küszöbön álló választások fényében lehet ez rendkívül fontos. Köszönöm. Köszönöm szépen a jelentés készítőnek, most pedig megkezdjük az eladások meghallgatását. Az elsőként Brian Great fogjuk meghallgatni, aki a korábbi képviselője volt a DJ költségvetésnek, és ő pedig az bizottság utatervének célkötözéséről, fölépéséről és vívmányáról fog beszélni. Örülnék annak, hogyha 10 percben tudná összefoglalni mondandóját. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálom betartani az időt, de hát hosszú ez a történet. Tehát lehet, hogy 12 percben sikerül, csak ezt megtennem. Korábban a mezőgazdaság területén, a regionális politikák területén foglalkoztam elnőzéssel, és legutóbb pedig az UCI terv megfogalmazásába vettem részt, amelyről ma fogunk beszélni. Hát engem kell hibáztatni akkor, hogyha nem működik ez az UCI terv, én voltam az egyik fő létrehozója. Miről is szól ez az UCI terv? Az Európai Bizottság törekszik a pozitív deszrát. A bizottság mást nem tehet, mert az eroszkeptikusok falják a számvevőszék negatív értékeléseit a transzakciókat illetően, tehát a bizottságnak mindenképpen meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. A számvevőszék véleményre van tehát itt szó, tehát a bizottság megpróbált egy úti tervet létrehozni ahhoz, hogy egy integrált belső ellenőrzési keret jöjjön létre. Ez mit is jelent? Ez azt jelenti, meg akarták mutatni azt, hogy ellenzési rendszerek léteznek, és megpróbálták a szabálytalanság kockázatát megfelelő határok között tartani. A probléma az az volt, hogy a számvőszék azt mondta, túlságosan magas volt a hiba százalék az érintettek beleértve az Európai Parlamentet és a bizottság nem tudták ezt eh, megfelelően kezelni már, és a bizottság akkoriban nem igazán tudta meggyőzően elmondani, eh, azt csak azt tudta mondani, hogy jövőre mi próbálnak jobban eh, teljesíteni, azonban a hiba százalék egyre magasabb lett minden évben. Megállapította az okait a hibáknak a szemvőszé, meg az igazán segített a bizottságnak abban, hogy ezt megoldják. Tehát mindenképpen volt egy probléma, a számvevőszék megapatotta, hogy a betegnek láza van, de nem írt fel semmilyen fajta gyógyszert. Az Európai Bizottság is kihívás előtt volt, hiszen csak a kiadások kis részét kezeli a bizottság, a nagy részét a kiadásoknak a tagállamok kezelik, vagy harmadik országok vagy az ENSZ, vagy közösségi ügynökségek. Tehát ezek költik el azt a pénzt, amit az Európai Bizottság folyósít. Tehát biztosítani kell azt, hogy megfelelő szinten hajtsák végre ezeket a kiadásokat más szolgáltatásoknál is. Mit próbáltat tenni 2005-ben? A bizottság létrehozott egy egységes audit véleményt, amelyben megpróbáltak megfogalmazni azt, hogy mit próbálnak létrehozni, tehát olyan ellenőrzési rendszereket, amelyen egyensúlyt lehet tenni a szabadtalanságok kiegyensúlyozása, meseklések között, illetve az ellenőrzés között. 2005. júniusában fogadták ezt az a tervet el, azzal a céllal, hogy a parlamenttel, a tanácssal és a számvőszékkel megállapodjanak abban, hogy milyen problémás, hogyan lehet ezt megoldani. 2005 második felében hosszú tanácsi viták után volt egy munkacsoport tanácsban, megemlítették azt, hogy mi volt a probléma, és hogyan kell ezt megoldani. Létrejött egy cselekvési terv, amelyet 2006 elején fogadták el, ez két évet felett le, két előrelépés jelentés volt, és volt egy hatásjelentés, hat, egy hatásossága foglalkozó jelentés is. Számos cekötőzés volt, az, volt egy általános cekötőzés volt, hogy ez pedig az volt, hogy jobb információval lehessen szolgáltatni, a számlákat megfelelően írták alá. A kifizetésekkel sem volt túlságosan sok gond a bizottság részéről, de amivel gond volt, az az volt, hogy nagyon sok volt az igény, amit a kedvezményezetek benyújtottak. Tehát a kedvezményezetek által benyújtott igények voltak nem megfelelőek. Ehhez kellett egy megfelelő ellenőrzést létrehozni. A bizottság elkezdte auditálni a nemzeti egyenlőségeket, és létrehoztak egy ellenőrző rendszert, létrehoztak egy elfogadható hiba százalékot, és megpróbáltak azt biztosítani, hogy a végső eredmény helyes legyen. évente 2 milliárd eurót sikerült visszaszereznie. Ez a korábbi évek hibájával is fakadt. Volt egy jó példa, ez pedig egy egységes keret volt, ami jól működött, ez pedig a mezőgazdaság területén volt. Ezt a keretet vettük példaként a többi szolgáltatás számára, a többi szolgálat számára. Tehát megpróbáltuk javítani a kiadási kereteket, és létrehoztunk egy olyan keretet, amelyet egyetesen kezdetek a tagállamok, az és más szervek is, és minden egyes rendszerben meghatároztuk azt, hogy milyen fajta hibaszentek okoznak, okoznak problémát. És ezzel próbáltuk a rosszul elköltött pénzt visszaszerezni. Minden főigazgatóságban volt egy ilyenfajta rendszer, egy ilyenfajta minta, és ez mutatta azt, hogy lehet elérni ezt a célkötőzést, és létrehoztunk különböző feltételeket és a további ellenőrzések szempontjából. Megpróbáltuk ezt az egészet egyszerűsíteni, megpróbáltunk speciális információkkal szolgálni, és megpróbáltunk, amennyiben lehetett, szankciókat is kirólni. Tehát voltak administratív szankciók azért, hogy ne próbálkozzanak eltérni az előírásoktól. Ezen kívül javítottuk a partnerséget a tagállamokkal, nagyon keményen dolgoztunk a, az különböző alapok területén, annak érdekében, hogy legyen az audit, a különböző ügynökségek esetén működtünk, amelyek a struktúrás alapok végrehajtásával foglalkoztak, és ez a munka még mindig folyamatban van. Ezen kívül a tagállami szemvőszekeket is ösztönöztük arra, hogy jobban figyeljenek arra, hogyan költik el a támogatásokat a tagállamokban, és párbeszédet hoztunk létre. És amikor az integrált belső ellenőrzési rendszerre beszélünk, akkor ez egy piramis igazából. A helyszínen dolgozókkal kezdődik ez, akik a regionális programokat kezelik, vagy, vagy az ENSZ Um, irodáiban dolgoznak, ezután következik a tagállami szint, ahol a végrehajtó szerveket ellenőrzik. A főigazgatóságok azt ellenőrzik, hogy a tagállamok megfelelően auditálják-e a költségvetési területeket, tehát ez a mezőgazdaságot, más területeket is. A bizottság pedig felelősséget vállal azért a munkáért, amit a főigazgatóságok végeznek, és ez alapján reméltük azt, hogy ez már elegendő alap a számvevőszék számára az, az, azért, hogy értékelje mindezt. És ennek a piramisnak a tetején az Európai Parlament áll, amely mentesítést adhat az Európai Bizottságnak. Mindenképpen nyomon kell követni a végrehajtást, azt szeretnénk valamit elérni, ezért minden főigazgatót arra kértünk, hogy az éves jelentésében írja le, hogy mit is tesznek annak érdekében, hogy ezt az ellenőrzési keretet megvalósítsa. Tehát le kellett írni az előzőség keretet, egyetemről le kellett írni a saját dasszuk építőköveit, és hogyha nem jól működtek a dolgok, akkor mit tettek annak érdekében, hogy ezt orvosolják. És minden főigazgatónak saját daszt kellett leadnia arról, hogy a szolgálata jelentőleg jobban működnek. Hogyha megnézzük a szemvőszéket, akkor legtöbb területen sikeresek voltunk, viszont a totális alap óriási problémát jelent. A tagállamok sokat beszéltek erről, de nem akarok még most sem politikai felelősséget vállalni a Nemzeti DASZ által. Még mindig nincsenek szankciók akkor, hogyha a struktúrális alapok kedvezményezettei túlságosan sok igényt nyújtanak be. Ez azért van, mert a tagállamok saját szervei elnőzik ezt, tehát ők nem igazán akarják saját magukat megbüntetni. Nagyon sok hiba van a közbeszerzési szabályokban, és ezek jellemzőek a legtöbb tagállamra. Összehasonlítva 2005-höz képest sokat értünk már el. 2011-es jelentés azt mondja, hogy a kiadások 95%-a már hibamentes. Ez, ezen kívül nagyon jól tudják a bizottság szolgálatai ezeket a problémákat, és a számvőszék egyetem egyértelműben mondja el azt, hogy mi a probléma. Az érintettek is jobban érzékelik a problémákat, és a az előzős rendszer sokkal inkább hatékony, és de miért nincs akkor pozitív DAS? Lehet, hogy több évbe kerül az, amíg ez eljut így a szemvőszékhez. Különböző programozási periódusok vannak. Sok időbe telik, hogy a tagállami kultúrát meg lehessen változtatni, és nincs igazából um, esélye arra, hogy ez 200 alatt legyen, hiszen ez túlságosan sokba kerülne. Tehát a bizottság a lehető legtöbbet megteheti, megmutathatja azt, ha a bizottság sokkal erő, meg, megerősítette az előző keretet, de a hibák megszüntetése mellett az általános hatékonyságot is figyelembe kell venni. Köszönöm. Ó, de köszönöm, Gray úr. Tudom, hogy nagyon nehéz feladat az, hogy az összes eredményt, kutatási eredményt egy rövid előadás keretében ismertesse, de hát ez a szakértelem része. Várjuk a többi izgalmas elemzést is. Levi úrét például akit kérem, hogy fáradjanak fel a pulpitusra. Talán Gray úr helyet cserélne Lévi úrral, vagy nem is tudom, hogy csináljuk. Csak az előadás idejére talán. Gray úr talán a bizottság titkárságának székét foglalhatnál addig, és akkor mindenki le tudna ülni a pulpitusnál. Üdvözöljük Önöket! ne is szaporítsuk tovább a szót, amiért inkább megadok önnek. Kérem, tartsa meg előadását. I don't know whether you... Nem tudom, hogy felosztják-e 15 percüket egymás között. Ki kezdi? Igyekszünk. Jó napot! Köszönöm, hogy meghívtak bennünket erre a meghallgatásra. Mi kutatók vagyunk, és két kutatási eredménycsoportot szeretnék bemutatni önöknek. Az egyik az ellenőrzési keret létrejöttét ismerteti majd, a másik pedig az alkalmazása kihatásait a foglalkoztatási főigazgatóságon. Mi nem tanácsadók, mi nem szakpolitikai végrehajtók vagyunk, hanem kutatók. Ezt vegyék figyelembe. Mind a két kutatást, interjú kutatás volt, valamilyen dokumentumvizsgálat eredménye 2012-ig terjedt, ez az interjú pedig a korábbi elő, előző két évben születtek. Az úr majd talán az elméleti modellről és keretről beszél. Ha igazán érdekli önöket, az néhány napot venne igénybe, hogy ezt elmagyarázzuk. De azért igyekszünk röviden összefüggéseibe helyezni a legfontosabb megfigyeléseket, meglátásokat a 2001-es Gayer jelentéssel kapcsolatban. Ami nagyon erősen mutat arra, hogy a, a rendőrség keretnek milyen gyengeségei vannak, mit célozhat meg ennek javítása, és mi az, ami, ami túlmutat ezeken a lehetőségbeli célokon. Emlékezzünk vissza, hogy az első Barozó Bizottság eredeti célja amelyet 2005. január 1-ben fogalmazott meg, az, hogy pozitív DASZ-t hozzanak, érjenek el 2009-ig. A Brian Gray mondotta, ez nem sikerült, sőt, közel sem járunk az eredményhez a kiadási oldalon, ahogy a GAI jelentésre mutatott, a hiba százalék még rossz, romlott is, nem hogy volt volna az elmúlt években. Ez pedig agára adokat, ez nyilvánvaló. Bizonyos sokan emlékeznek abban, hogy a pozitív DAS az egységes audit modell módosítása idején jött volna létre, és az Európai Parlamenti megér, meghallgatás idején beszélt erről Kalasz biztos úr, mint egyfajta személyes szélkitűzésről, ám a, a katasztrofákért felelős biztosi posztján, ahogy nevezte később feladatkörét, hát nem volt könnyű feladata, ahogy Barózó úr is belátta. Mi azonban a pozitív DASZ céljának eredményét a Single Audit Opinion témájához szerettük, szerették volna kötni a, a bizottság körében, ám ez 2005-ben darabjaira esett. A alkotmány a számvőszék belső vizsgálatának eredményeit követően, ezért új címet kapott. A pozitív DASZ felé cím helyett ez a program a belső integrált ellenőrzési keret felé címre módosult, amely kevésbé ambiciózus, ugye? ugye. Ebben az időszakban nagyon fontos pontokat jelöltünk meg 2005-től a roadmap elfogadásaig és a 2006-os cselekvési tervék. Ezek pedig a következők voltak. A DAS, pozitív DAS elvetése a kontroll, az ellenőrzési keret érdekében 2009-ben, amely újra, újra írását jelentette a Kalasz kiáltványnak, úgymond. Aztán a nemzeti deklarációk kudarca, amelyről Brian az imént beszélt. Aztán harmasabban kudarcot vallott az a kísérlet, hogy meggyőzzék a számvőszéket a hiba, az újfajta hiba definícióról, és végül nem ért siker az a törekvésem, hogy közös template jöjjön létre a szabály egyszerűsítés és ellenőrzési rendszerek egyszerűsítése érdekében a bizottságon belül. Nem mondom azt, hogy azóta ezek közül egyik sem vált valóra, de akkor első körben ezek nem voltak sikeres törekvések. Úgyhogy a Geyer jelentést olvashatjuk ezek, ezen kudarcok sorozataként is. Geja e négy kudarcot tehát megerősítette a jelentésében. Az éves összesítések nem sok sikert hoztak a tagállamok részéről, aztán a, a szolgálatok gyakorlatának harmonizációja, a kifizetések megszakadása a módszertanok, különféle módszertanok az agrár és a kohéziós körben, a bizottságon belül, és aztán a számvevőszék módszertanának tekintetében is. Ezek a kudarcok nem lehetnek meglepőek, hiszen a, a felek, a bizottság, a bizottságból belül szolgálatok, a, a számvevőszék, a parlament és a tagállamok véleménye széttartó volt. Senki sem értett egyet a a, a pozitív dasszéljával, ez halva született gyerek volt, úgymond, ám kezdetektől fogva, ám mindenki szeret van valamit ki szedni magának a kezdeményezésből, de ez nem ugyanaz volt az egyes intézmények szempontjából. Tehát nem volt egyetlen olyan szereplői kör sem, amely ugyanazt akarta, mint a másik. A bizottság részéről elmondható, hogy a kudarcok ellenére nagyon kreatív módon működtek a hivatalnokok, jogi eszközöket alkalmazva, a pénzügyi szabályozást, az új több éves pénzügyi keretet, az új strukturális alapszabályozást saját céljaik érdekében, és új szervezeti formákat a Prodi irányítási reform révén, és egy sor folyamat révén igyekeztek előrevinni a saját napi rendjüket. Nagyon sok tennivaló maradt, persze a bizottság készsége arra, hogy befolyásol legyen a tagállamokra, még korlátozottabb volt, mint korábban. De nem volt azért elhanyagolható ez a nyomás gyakorló erő, és úgy a változásokra gyakorolt hatása a bizottságnak jelentős módon növült a, a DG Employment hatáskörén belül. A Geyer jelentés kritikus bíráló, a többi főizgató és a bíráló megjegyzései alapján, a régió és a kulturális főigazgatóságot sokkal inkább korholta, mint a foglalkoztását. Például az ESA körében nagyon súlyosak az aggályok a hiba százalékkal kapcsolatban, és ehhez képest dicséret a, a foglalkoztási főigazgatóság eredménye. A meglepő, mert a program hibaszázadakokban eléggé, hát nem túl erős ez a főigazgatóság. A 2000-es évek közepén eléggé ö, súlyos kritikák érték az employment főigazgatóság, 2007-ben módosítani is kellett irányítását. És a hatos színbe határozták meg az új strukturális alapok szabályozásban a fő javítandókat, itt a fizetések felfüggesztésére való jogosítványokat is kiadtak, valamint a vég az irányító hatóságokra feletti ellenőrzést is erősítették. Ugyanakkor a foglalkoztatási főigazgatóság új eszközöket dolgozott ki és gyakorlatokat, melyek új adatbázisok alapján felfüggesztetővé tette a kifizetéseket, három szintes jelentési rendszer vezetett be a tagállami ügynökségekkel kapcsolatban, valamint egy de facto devaluációját a fizetés felfüggesztési döntéseknek, valamint a főigazgatóság belső rendőrségi kapacitását erősítették, amelyet külön választottak az értékelő funkciótól. Voltak más módosítások is, a cselekvési terv, valamint az éjjel új formátuma, és ezek alapján a hiba százalék új definíciója is megcélzásra került. Miért a, fő, a foglalkoztási főigazgatóság volt az, ahol minden sikerrel járt? Nos, az általunk begyűjtött adatok alapján itt volt egy szereplői csoport, amely úgy érezte, hogy sok felől éri támadás, nincsenek úgymond támogatói, és ez a fenyegetettség több éven át fennállt ebben a főigazgatóságban, és ez egy olyan gondolkodásmódot alakított ki, melyek alapján a cselekvéseket meghatározták. Ez volt a döntéshozókat leginkább ösztökéli erő. Ám ezeket a döntéseket a megoldások, az elérhető megoldások kontextusában is vizsgálhatjuk, és ez konzisztens a bizottságon belüli szabályalapú normák érvényesülésével és az intézményben létező kultúrával, amely mindig a tagállamokat hibáztatja a hibákért. 2007-ben új vezetést kapott a főigazgatóság, és ez is hozzájárult a változáshoz és gyorsuláshoz, ami érzékelhető. Ám a hatos cikket még, annak módosulását még a kimenő csapat hagyta jóvá. Fontos ezt belátni. Hogy honnan érzékelték a fenyegetettséget? Nos, nyilván az éves DASZ hiánya, a hiba százalék, az önök szakbizottságának a mentesítési folyamata, Kalasz úr ígéretei és fenyegetései, és a belső, vizsg- belső audit ö, vizsgálatok, valamint a csalás elleni hivatal működése jelentették ezt a külső környezetet, ahonnan a fenyegetést érezték. És egyfajta interakció történt az elnőzési keret megtervezése során, amiről imént beszéltem, a DJ Employment egy aszimmetrikus viszonyrendszer rossz oldalán állt, legalábbis úgy érezte. A főigazgatóság saját maga által érzékelt helyzete arra hajtotta őket, hogy semlegesítsenek, igyekezzenék a kockázatokat, a játékszabályok szerint. Ez magyarázza azt, hogy miért választották azt, hogy a szabályozási módszertant alkalmazzák, megcélozva a tagállamok megfelelési rendszereinek javítását, a kifizetések felfüggesztésének fenyegetését alkalmazva, hogy erre sarkalják a tagállamokat. Az új szakciós rendszerek bevezetése az adatbázisok alapján nagyon kívánatosnak tűnt a főigazgatóság szempontjából, hiszen az egyes programok önkényességét érő bírálatokat előzte meg ideje korán. Voltak éppen ennek hatása az volt, hogy a főigazgatóságokról áttegye a fenyegetettség súlyát a tagállamokra, azzal, hogyha nem, nem megfelel a végrehajtás, nem lesz pénz. A desk office viselkedése az új viselkedési paradigmába illeszkedett, a bizottságon belül az audit kapacitások felerősítése mentén, a szigorúbb jelentéstételi kötelezettségek kikényszerítése révén. Ez volt az új ellenőrzési keret által meghatározott cél. A hiba százalék újra definálása egy hosszabb távú cél volt. Ez továbbra is vitatott téma. Mindennek a megvolt a maga ára is. Erről is beszélnék néhány szót a projektfinanszírozásban a csúszások, a kifizetési felfüggesztések gyakoribb alkalmazása és a kifizetési megszakítások alkalmazása. Tehát nehezebb megkapni a pénzt eleve, és nehezebb azt folyamatosan lehívni. Ezek révén a kohéziós szakpolitikai csoport 2009-es eredményei is rámutatnak erre. Itt a fő érv az, hogy minél több az ellenőrzési hatáskör, annál nehezebb a programokat működtetni, fenntartani, mind a négy hengert üzemben tartani, a motorban. Tehát a program végrehajtás felfüggesztése lehet, hogy, méltányos ár a szabály követésért, ám a jelentés a teljesítménye auditokról is beszélt, meg egyre fontosabbá válnak a, a, a, a célok, egyéb célok. Persze egy ideális világban szeplőtlen végrehajtás és szeplőtlen teljesítmény érvényesül, azonban ez nem mindig elérhető. A, a közpolitikákban mindig van egyfajta trade-off, valamit valamitért föl kell áldozni. Itt is érvényesül ez. Fennáll a kérdés, hogy befejezem, mi a fontosabb végső soron? hogy több és jobb teljesítmény, vagy a több és jobb szabály megfelelés és szabálykövetés. Michael. Köszönöm szépen. Az a gond, hogy 6.30-kor pontosan le kell zárnunk az ülést, tehát minden szakértőnek szeretnénk lehetőséget biztosítani, úgyhogy tényleg nagyon kérem, hogy most már röviden fejezze be. 15 percet mondtam, és már ez letelt, eh, hiszen 4 eh, óra 30-kor adtam önnek szót, úgyhogy kérem, zárja most már le. Nos, lehet, hogy lesz majd a vita során alkalom eh, gondolatok felvetésére, úgyhogy talán csak egy-két dolgot körvonalaznék. A program értelmében az egyik kérdés az, hogy hogyha nincs ö, olyan adóság, amely ö, nem tekinthető ö, ilyen jellegűnek, akkor nem sikeresnek mondható a program. Szerintem nem. Az egyik oka ennek az, hogy az IICF az integrált belső ellenőrzési keret tulajdonképpen nem azért született, hogy ezt a célt szolgálja. Tehát a pozitív DAS volt a kiinduló pontja. Ebben a kontextusban hosszú távú fejleményt tekintettünk egy olyan készség vonatkozásában az Európai Bizottságnál, hogy vezetői felelősséget vállaljon valaki azért, ahogyan a költségvetés elköltése kerül, és a programok végrehajtásra kerülnek. Úgyhogy a rendszer csak növeli ennek komolyságát. De lehet, hogy nem én vagyok a megfelelő személy, aki elemezze ezt a rendszert, annak alapján, hogy pozitív volt e a DASZA, vagy sem. Az előadó ö, nyitó kérdésére válaszolva, nevezetesen, hogy rossz volt-e a tervezet, én azt hiszem, hogy két oldalú válaszra van itt szükség, talán eljutunk majd ide is. Minden esetre úgy tűnik, hogy a tapasztalat az, hogy a célok, illetve a megközelítése a pénzügyi felügyeletnek, amelyet a ö, számvevőszék képviselt, az új konfigurációk ö, és megfelelési rendszerek csak megerősítették. Úgyhogy ugyanoda lyukadtunk ki, a DAS jól megtervezett valami? Mert gyakorlatilag azt láttuk, hogy felerősödött a DAS, mint program és politika. Harmadsorban felvetődött a kérdés az előadó részéről, hogy sikeresen került-e végrehajtásra. Azt gondolom, hogy Livis professzor valóban igennel válaszol erre, eltekintve attól, hogy most jól került a megtervezésre, nos, a kérdés az, hogy hogyan használjuk ezt fel a London School of Economics-nál. Sikeres végrehajtási esetként emlegetjük, ami pedig a tervezést illeti, nagyon sok invenciózus ötletet tartalmaz azon gyakorlatok terén, amelyek főleg az integrált belső ellenőrzés koncepcióját vetik fel, és működőképesnek vezetik be a bizottság keretein belül. Ez a szociális alapok esetében, az Európai Szociális Alap esetében merül fel, és a kérdés az, hogy ahhoz, hogy hatékonyan változtassunk a koncepción, a 7 éves programból, éves alapú ö, ö, rendszert kreáljanak. Ez volt az a nagy lépés, amit megtettek. Nagyon sok konkrét eljárás ö, született, és azt hiszem, hogy az átmenethez igazán ö, mélyreható ö, végrehajtási aktusra van szükség. Köszönöm akkor most lehet gyorsan, röviden kérdezni, vagy megjegyzéseket tenni. Először is az előadónak adom meg a szót, parancsoljon. Děkuji za slovo, pane předsedo. Snažím se vyškrtat všechny otázky, které jsem původně měla napsané. Nicméně bych se chtěla vrátit. Vannak kérdések, amiket előkészítettem, de szeretném, szeretnék beszélni a szociális alapokról, és össze is foglalnám, hogy gyorsabban haladjunk, és hogy egyszerű legyen a vendégek számára. Ez egy kulcsfontosságú téma, például kevés szankció van, problémák vannak a közbeszerzéseknél is. Azt várjuk, hogy a 2007-es, 13-as periódusban már javulás tapasztalható majd, de a DASZ-nak megfelelően 2012-ben ezt nem sikerült elérni. Önök milyen tekintetben optimisták, hogy a javított szabályok majd célra vezetőbbek lesznek-e? Mit lehet tenni majd a következő programozási periódusban, tehát 2014 és 2020 között? Azt mondták, hogy a számövőszék és megközelítések között egy furcsa helyzet alakult ki, ők úgy gondolják, hogy gyorsan meg lehet oldani a hibákat, másrésztről viszont a bizottság nézete szerint a későbbi korrektúrák is lehetségesek. Általánosságban azt állították, hogy el lehet érni megtakarítást a pozitív, illetve a megtakarítások pozitív daszhoz vezethetnek. Mit gondolnak? Valóban lehetséges a pozitív daszt kapni, vagy jelenlegi kontextusban ez lehetetlen? Hogyha igen a válaszuk, akkor mely intézményeknek kellene eljárás, eljárásukat megváltoztatni a számhőzéknek, vagy a bizottságnak, melyik intézménynek. Véleményem szerint ez egy nagyon fontos kérdés, amit meg kell válaszolni. És a legutolsó kérdés, mit gondolnak önök a, a tagállamok hozzáállásáról? Mit kellene tenni nekik, hogy az eszközöket valóban jól használják fel? Köszönöm, van-e további hozzászólás? Ütőnök nincs. Akkor kérem adjanak választ. Ki kezdi? Gray úr? Parancsoljon, aki gondolja. Uh, hesitate to <coughs> answer. Hát DG employment vannak itt kollégák, nem szívesen válaszolok helyettük, de hogy ha megkérdezik, mi nem történt, hogy alacsonyabb legyen a hiba százalék, nos, azt kell biztosítani, hogy az alapszinten, a végrehajtó, a, a, az egyes régióban, önkor, önkormányzatnál a, a, a rendszereket végrehajtók kell, hogy tudják, mennyire fontos a hibák megelőzése, felfedése, orvoslása. Mert a bizottság magasabb szinten tud működni, csak a tagállami auditorok munkáját tudja ellenőrizni, nem magát az auditálást. Tehát minden és önkormányzat minden egyes végrehajtó szerv, projektgazda kell, hogy, hogy magára vállalja ezt a feladatot. Valószínűleg nem fogja mindig minden önkormányzat ezt magára húzni. A bizottság azt tud gondoskodni, hogy ha hibát fedeznek fel, akkor a tagállam hozzon rendszerszerű intézkedést ennek korrigálására, ha pedig nem teszi, akkor a bizottság kell lépjen, felfüggesztve a, a kifizetéseket, ami nagyon gyakran megtörtént egyes programokra sok tagállamra vonatkozóan. Amíg a bizottság nem győzte meg arról, hogy az intézkedések megtörténtek a tagállam részéről. Úgyhogy egy nagyon összetett kerület, ám a, a terepen dolgozók, ott a, a programot végrehajtó szerveken áll vagy bukik minden végső soron szerintem. Yeah, thank you very much. Who wants to take the floor here? Köszönöm szépen, ki kíván még hozzászólni, Roger, tessék. Úgy gondolom, hogy a tagállamok teljesítményének javítása az javításra lehető legjobb az lenne, hogyha, nem, hogyha lájtanák a pénzek folyósítását, és ez valóban ez hatásos lehetne. De a probléma az az, hogy ez késleltetné a programok végrehajtását is, és más cégkötőzések is veszélybe kerülhetnének, amit a bizottság, illetve a parlament kitűzött azért, hogy a gazdasági feltételeket javítani lehessen, illetve programokat lehessen végrehajtani ezeken a területeken. Tehát nagyon nehéz ez a döntés, hogy teljes mértékben a megfelelést akarjuk-e, ami lehet, hogy megakadályozná a programokat, pedig ez hatékony lehetne ez a fajta hozzáállás, vagy pedig egyszerűsíteni akarjuk a támogatási programokat, és akkor nem sok lehetőség van arra, hogy a végrehajtó ügynökségek javítsák felvételi kapacitásukat, hanem egy sokkal lazább ellenőrzési keret jönne létre. Ez, a, ez az a vita, ami a strukturális alapokról már régóta folyik, mint egy 30 éve szerintem, és nem is igazán sikerült ezt az elmúlt 30 évben megoldani, szerintem a következő 30-ban sem fog sikerülni, ennyi lett volna része. To take the floor, Michael Armstrong. További hozzászóló? Parancsoljon. Ami a kérdést illeti, hogy vajon lehetséges-e elérni a pozitív daszt. Hát e felől fogalmam sincs. Ám meg feltenném a kérdésében, hogy ez helyén való-e a kérdés önmagában. Van olyan hiba százalékok, ahol egy administratív program igazi értékelésére volna szükség. Egy ilyen értékelés révén lehetne feltenni a megfelelő kérdést aztán. Talán ennek háttere az, ahogy már korábban is kifejtették nekünk, ugye feltehető a kérdés, hogy a kétszázalékos materiális küszöb honnan is származik, mint szabály, vagy mint elv. Jó kérdés, mert ha ezt a sajátság, a dolog sajátságos státusza alapján vizsgáljuk, meg kell vizsgáljuk, hogy a sajátságos státusznak mi a forrása, honnan is származik. Talán Ray jobban tudja kifejteni, ki tudna fejteni, de úgy tudom, hogy a számviteli szakmában a kétszázalékos materiális küszöb egy jó gyakorlati standard, norma, a, egy, egy vállalat vagy egy entitás könyvvitelének, számláinak beterjesztésekor. Ám különbséget kell tenni az a, a szabályosság és jogosultsági audit, tehát a, a tényleges tranzakciók jogosultsági és szabályozás auditja, és a bizonylatok benyújtásának vizsgálatok között. Ez két külön téma, és lehet, hogy érdemes volna megvizsgálni az elv alkalmazását, hátterét és a Maastrichti szerződés következményeit erre vonatkozóan. De ezt a kérdést tenném fel az összefüggésben, hogy vajon miért olyan szentség, szent tehén ez a kétszázalékos materiális küszöb. A másik kérdés az lehet, ki hajthat végre 0% alapú értékelését a DASZ programoknak. Amennyire én tudom, ez a program egy, a, a szemvőszék autonóm, autonóm hatóság alatt, alatt került alakításra és végrehajtásra is, úgyhogy nehéz meghatározni, milyen érdekek állnak e mögött. Egy ilyen autonóm intézmény körében. Ám, ahogy már mondottam, az Európai Bizottság oly módon jár el, hogy felnagyítja a számvevőszék véleményének hatásait. Ha a gyakorlatot akarjuk értékelni, a több rétegű gyakorlatot, vagy az egymással összefüggő végrehajtási szinteket, akkor mindig a kétszázalékos materiális küszöb tervezésének kérdését kell megvizsgálni, hogy minden programra alkalmazandó ez, és nem csak a bizottság saját magát ellenőrző, kiadásait ellenőrző szintjén. Most ezt a kérdést szerintem érdemes föltenni. Now I think uh, we got a little bit closer. Or... Úgy gondolom, hogy ez még több kérdést vetett fel, amit hallottunk, de mégis azt javasolnám, hogy haladjunk tovább a napirendünkkel, és talán a következő, a második vitában is részt vehetnek, de mindenképpen átadnám a szót Manfred Kraftnak, aki a Költségvetési Főigazgatóság helyettes főigazgatója, és majd Azután ön is kérdéseket kap. Tehát, ahogy mondtam, a kocsvetési főgazgatóságon dolgozik Kraft úr. A Szent Grál, a nem minősített DESZ valóban reális célkötézés. Akik ismerik a mitológiát, azok tudják, hogy a Szent Grált még mindig nem sikerült megtalálni. Reméljük, hogy a sikerül a gyakorlatilag megoldást találnunk erre a problémára. Itt talán a cím nem képezi programját további tevékenységünknek. Vom Europäischen Rechnungshof bitten. Zunächst mal Herr Graf und ich würde... Graf uh, urat arra kérem, hogy 10 percben korlátozza mondani valóját. Köszönöm szépen, elnök úr, és örülök annak, hogy a bizottság Köszönöm, hogy beszélhetek erről a témáról, és örülök, hogy ezt a címet választották, a Szent Grál, hiszen mindenki számára egyértelmű, hogy valami arról beszélünk, amit nehéz elérni, és még hogyha a kezünkben is van, az hamar elillanhat. És ezért ezt figyelembe kell vennünk. A 2000 éve keresik már a Szent Grált, hát a DAST csak 18 éve keresgéljük, Megpróbálok választ adni a kérdésekre. Először is a, az előadásomban szeretném felvázolni azt, hogy mi a jelenlegi helyzet. A korábbi hozzászólók már beszéltek egy kicsit erről. Ezután szeretném elmondani azt is, hogy mi a hiba, és mit lehet tenni. A, az időkeretem belül persze nem tudok mindenre kitérni ebben a bonyolult témakörben, csak a fő pontokra fogok koncentrálni, a stratégiai tényezőkre fogok koncentrálni, illetve a megosztott irányításra, amely ugyancsak az integrált belső ellenőrzési rendszerhez is tartozik. És nem utolsó sorban nem fogom megismerteni azt, amit Brian Michael és Roger elmondtak az imént, nagyon sok minden egyetértek, amit elmondtak ők már előttem. Először is. Sikeres volt-e a belső integrált ellenőrzési rendszer? Igen, ez sikeres volt. Én ezt még azzal javítanám, hogy bizonyos információkra van szükség, és az információk, amiket én felhasználtam, az eladásomban, az az éves cselekvési jelentésből származik, illetve egy olyan jelentésből, amit politikai szinten fogadott el az Európai Bizottság egyértelmű választ már adtak a politikai célkötözéssel. A politikai célkötözés mindig az, hogy pozitív DASZ sikerül elérjen, a Gájer jelentés ezt többször leszögezte, a tanácsi ajánlások is leszögezték ezt, és a bizottság is elkötelezte magát ezen célkötözés mellett. Egyértelmű az, hogy a különböző meghallgatások során, ezt hallhattuk a 2001-es mentesítési eljárásban, de ha meghallgatták különböző főigazgatókat, akkor voltak bizonyos árnyalatok. A kohézió területén például Hán biztos egyértelműen kijelentette azt, hogy el fogjuk érni a megfelelő szinti, szintű hibaszázalékot akkor, hogyha minden mechanizmus már megfelelően működik, és ezt alkalmazzák is az eredmények elérés érdekében. Clayton Queens azt mondta ugyanakkor, hogy nehéz lesz a kétszázalékos hiba arányt tartani, azért, mert vannak olyan költségek, amik megadályozzák azt, hogy ezt a célt elérjük, vagyis az azt jelenthetné, hogy senki nem tudom már EU támogatást kérni, mert túlságosan sokat kritizálják az audit kapcsán a megfelelést, és nem pedig a teljesítést. Mi a jelenlegi helyzet? Nagyon röviden a a kapcsolatban. Brian ezt már mondta, itt minden rendben van a 2007-es DAS óta, és ez nem csak szerencse volt, hanem ez egy nagyon fontos reform folyamat része volt, amit úgy neveztek, hogy számlák modernizálása. Ez egy olyan kihívás volt, hogy ne, siker, ne, ne tudjuk elveszteni a Szent Grát, és tehát a tagállamok, jogalkotók még mindig egyfajta cash logikát alkalmaznak, de itt is lehetne meglepetések. Az EU tranzakciók. Itt lehetnek szabálytalanságok, itt eléggé vegyes a kép, tehát itt a Szent Grál másképp néz ki. A bevételek kapcsán pozitív volt az értékelés. Itt 0,8% volt a hiba uh, százalék. A kiadások kapcsán, illetve a kötelezettségvállalások kapcsán azt láthatjuk, hogy ezek a kötelezettségvállalások jog, jogszerűek és szabályszerűek. Viszont a kifizetések szintjén problémák vannak, itt hallhattuk ezt a legutóbbi mentesítési eljárásban is, hogy a hiba arány 3,9 százalék, és ez átlépi a 2000 os határt. Szeretnék most az okokra koncentrálni, hogy mi volt a gond, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Hogyha a mezőgazdaságot veszük alapul, hiszen ez képezi a közások nagyobb részét, és ha megkapcsoljuk a tagállamokat, akkor ők azt mondják, hogy nálunk van a Szentgrál, a hiba arányuk a 2% alatt van. Az egyes pillérben 0,55% az arány, a kettes pillérben 1,89%. Nos, ez igaz, az Európai Bizottság felmérte a helyzetet, és a saját munkája alapján, illetve a számvevőszék munkája alapján azt látta, hogy az adatok nem igazán megbízhatóak, túlságosan sok a gyenge pont és a probléma. Amit, az, amit a bizottság tett, az az volt, hogy egy általányt alkalmazott, amit 20%, amit 20%-kal megemelt az egyes második pillérben. Tehát az első pillér 0,69%, ez még mindig a határérték alatt van. A második pillérben viszont már a határérték felett van. Ez azt jelenti, hogy ott van egy kis probléma. Mit láthatunk, hogyha ezeket az adatokat összehasonlítjuk a számövőszék adataival? A számövőszék azt mondja, hogy az első pillérben 1,9%-ban vagyunk, és a második pillérben pedig 7,7%-nál vagyunk. A az éves tevékenységi jelentésben a Angri főigazgatóságnál nem egészen jó az értékelés ennek a politikai területnek, sokkal többet kell tudnunk a résztekről a különböző kifizető hatóságok területén, illetve a tanúsító hatóságok esetében, tehát itt egy teljesen más megközelítést fogunk alkalmazni a mezőgazdaság területén, amit igazából a kohéziós alapról vettünk át, illetve a kohéziós területről vettünk át. El fogom mondani, hogy a kohéziós főgazdaság mit tett. Az ERDF-fel kezdem. A régió főigazgatóság statisztikákkal rendelkezik a tagállamoktól, az arutáló szervektől, és a következő adatokat kapták. A tagállamok azt mondták, hogy 2% volt Összezek volt a 15 program esetében a hiba százalék, 69 esetében 2,5% között volt, és 256 opera, műveleti program keretében belül pedig 2%-nál alacsonyabb volt ez a hiba százalék. Mit tett a régió főigazgatóság? Elkezdték elemezni a műveleti programokat a különböző információk alapján, amelyek elérhetőek, és a következő eredményt kapták. 35 esetben nem volt megbízható a hiba arány, és 64 esetben pedig újra kellett ezt számolni. Vagyis végezetül 69 program esetében magasabb volt a hiba arány, mint amit a tagállamok közöltek. Hogy néhány példát mondjak, 25 műveleti program esetében 10%-os volt a hiba arány, és 10 műveleti program esetében 25%-os hiba arány is előfordult, és ugyanazt az arányt, ugyanazt a módszert alkalmazták, tehát ez az általány alapú korrigálást. Vagyis ez azt jelenti, hogy összességében a pénzügyi kihatása a problémáknak körülbelül 3,1 és 6,8% körül van, és ez eléggé közel áll ahhoz, amit a számvevőszék is talált. A számvevőszék azt mondta, hogy 3%-et vagy 9% között van a hibarány és a legvalószínűbb hiba aránya 6%. Nos, gyorsan vizsgáljuk meg az Európai Szociális Alapot, hiszen az előttem szólók már eh, igazából gratulációval szóltak, dicsérően szóltak a foglalkoztási főigazgatóságról. 117 eh, hibarány, amelyről a tagállamok számoltak be a műveleti programok esetében, csak 75-öt fogadtak el, 20-at módosítani kellett, és 20 pedig nem volt megbízható, vagy pedig ezeket nem jelentették. Nos, összességében azt láthatjuk, hogy vannak problémák. Nos, mi a gond? Mi ne, nem működik jól? Egészen röviden azt kell mondjam, hogy az egységes audit nem működik. Nem azért, mert nincsen belső ellenőrzési keret, amely ne hozna létre átlátható eredményeket. Nem, nem erről van szó. Ez azért nem működik, mert egy auditor az audit láncolatban nem tudja rotálni a másik auditot. Tehát a tagállamok adnak adatokat, amit a bizottság nem tud elfogadni, és amit a számvőszék sem tud elfogadni. Vagyis ez nem elfogadható. Ezen kívül a felügyeleti és ellenőrzési rendszerek csak részben hatékonyak. A számvőszék értelmezése is ez, és um, itt um, a hiba arány indikátorral is szó van. Beszéltünk arról is egyébként, hogy legyen egy elemzés, uh, amelynek kapcsán megvizsgálnánk, hogy a DASZ-nak van-e értelme. A DASZ-t uh, a szerződésekben rögzítették, és ennek értelmében a számvevőszéknek véleményt kell adnia arról, hogy garantálták-e a jogszerűséget és a szabályszerűséget. Ennek indikátora a hiba arány értékelése. Mit lehet tenni? Először is erősíteni kell a felügyeleti és elnöző rendszereket. Nagyon fontos az, hogy a hibák 90%-át a bizottságon kívül azonosítják, vagyis azt jelenti, hogy a végső felhasználók a kedvezményezetek szintjén azonosítják ezeket a hibákat. Tehát az első szinten kellene ezt orvosolni, a számövőszég azt mondja, és a bizottság is ezt találta, hogy az ERDF-ben a hibák 62%-át a tagállamok is fel deríthették volna. Ugyanez a helyzet a szociális alapnál is, ahol 76% volt ez az arány. Biztos tenni kell az indikátorok, a statisztikák eh, megbízhatóságát. Hogyha a diagnózis rossz, akkor nem a rendszert kell javítani, tehát valami másnak kell történnie ezen a területen. Nos, az egyszerűsítés mindannyian tudják, hogy az Európai Bizottság egyszerűsítési tervet adott közre 2012-ben, a 2013 utáni jogszabályok, rosszul tárgyalások már folynak, ezek a mi érdekeinkben állnak, hiszen a megfelelő ellenőrzést írnak elő, költséghatárságot, a programok számának csökkentését, illetve egyszerűsített szabályokat. A bizottság már két egyszerűsítési eredménytáblát is létrehozott, és el kell mondjam azt, hogy véleményem szerint az eredmények bizonyos területen eléggé aggasztóak. Lehetséges az, hogy nem, hogy egyszerűsített lesz a keret, hanem sokkal inkább bonyolultabb. Néhány szót még a megelőző és korrigáló mechanizmusokról. Ezeket már említették, csak a végső számadatokat szeretném kiragadni, hogyha a pénzügyi korrekcióról beszélünk, és a pénzösszegek visszavételéről, éves szinten 1,7%-1,4% között van ez. Ezt nem lehet egyszerűen levonni a számövőszék hiba arányába. Miért? Brian is elmondta már ezt. Ezeket a úgy számolják, hogy mínusz 1, mínusz 5, mínusz 3, tehát az adott adatot visszavezetik egy korábbi évre, tehát az n évben lévő hibát n plusz 1, n plusz 2, n plusz 3 évben javítják. Tehát kontextusba kell helyezni ezt a hiba arányt. Mit lehet tenni a jövőben? Úgy gondolom, hogy a költségvetési rendelet eh, a 32. cikke nagyon is fontos, hogyha tartósan magas a hiba szint, akkor a bizottságnak meg kell vizsgálnia az ellenőrzési rendszer gyengeségeit, ellenőr, elemeznie kell a korrigáló intézkedések eh, hatékonyságát és költségét, és ennek alapján megfelelő intézkedéseket kell javasolnia, vagyis egyszerűsítést, az előnöző rendszerek javítását, vagy pedig a programok, vagy pedig a végrehajtó rendszerek újra átalakítását kell javasolnia. Úgy gondolom, hogy még válaszsal tartózom arra a kérdésre, hogy reális-e a pozitív dasztra való törekvés. Én azt mondanám, hogy bizonyos feltételek mellett igen, hogyha a felügyeleti rendszerek hatékonyak, hogyha az indikátorok megfele- megbízhatóak, és mindenki ezek alapján e, tud tenni a vitásért, és hogyha egyszerűsítést érnek el, illetve a bizottság erőfeszítésének hatékony hatása van az EU költségvetésére, akkor gondolom, hogy a kezünkben lehetne a Szent Grál az elkövetkező időszakban. Hogyha bármely elem hiányzik ebből, akkor nagyon nehéz lesz a dolog főként, és utalnék így vissza az előttem szóra, mert a 2% nagyon nehéz célkötőzés, nagyon nehéz ezt elérni, főként, hogyha figyelembe vesszük a megszorító intézkedéseket, a munkatársak számának csökkentését, illetve azt, hogy bizonyos szinteken nem sikerül egyszerűsítést elérni. Köszönöm a figyelmüket, és sajnálom, hogy ilyen sokáig beszéltem. Thank you very much. It was difficult to... Köszönjük szépen! Mivel ön a felelős a bizottságnál annak végrehajtásáért, amit elvárunk önöktől, még mindig várjuk a Szent Grál végrehajtását, nem a Szent Gráf végrehajtását. De azt hiszem, hogy az egek segítségére azért nincs szükség. A számvevőszékkel kapcsolatban. Kelly Online asszonyé a szó. Köszönöm, elnök úr, a szót. Először is el kell mondanom, hogy az auditorok munkáját az ilyen átlátható megközelítés nagyban megkönnyíti, amiről hallottunk. Nagyon köszönjük. Elnök úr, tisztelt előadó, tisztelt képviselők! A bizottság javaslatára egy ellenőrzési keret jött létre egy auditálás, egyszeres auditálás keretén belül. Az EU ö, kifizetését a kohéziós területek ellenőrzése, amely nem felel meg a tagállamok, illetve az EU intézmények elvárásainak, változtatás született nem voltak elegendőek ugyanis az ellenőrzések. Ex post kellett ellenőrizni a tagállamok eredményeit. De nagyon sokba kerültek az ellenőrzések, így csak kis részét tudtuk a kiadásoknak ellenőrizni. Ami az agráriumot illeti, a reform keretén belül sok ellenőrzése került sor. Itt az volt a gond, hogy a bizottság az eredményeket nem integrálta, és a bizottság az eredményeket következtetések levonására sem használta fel. Ugyanakkor a 90-es évek során a pénzügyi ellenőrzés fontos eszköze lett a közpénzek és kiadások ellenőrzésének. Az átláthatóság növelése volt a cél, és a kockázatok csökkentése. integrált belső ellenőrzése volt szükség, ahol a korábbi szintek alapján tud minden kormány eljárni. Fontos referenciapont volt a kiinduló pont, amelyek főleg a milléniumi fordulópont környékén váltak jelentősé. Így a bizottság alapelvárásokat fogalmazott meg a tagállamok részére a 90-es évek felé a tagállamoknak meg kellett indokolnia, hogy hogyan használta fel, használták fel a költségvetésből kapott pénzeket. Minimális értékként az 5%-ot állapították meg. Ezen kívül a program végén is dokumentumot kellett készíteni. Ez nem volt ugyan azonban elegendő. 2002-ben a parlament kérésére a számvevőszék fő kritériumokat állapított meg az egységes auditáló rendszer bevezetésének elképzelésével. Ugyanis a számvevőszék úgy gondolta, hogy vannak bizonyos általános elvek, amelyek rendkívül fontosak mindenféle belső ellenőrzés szempontjából, ha egyetlen egy auditot akarunk elvégezni. Mik voltak ezek az általános elvek? Nos, Először is az, hogy közös normák alapján kell eljárni az átfedések elkerülése céljából, az ellenőrzést dokumentálva, jelentések formájában kell elvégezni, átlátható módon, hogy minden fél támaszkodhasson az eredményekre. Leegyszerűsítve minden rendszernek hozzá kell tudni férnie az audithoz, ezt nevezzük átlátható auditnak. A cél tehát egyértelmű, egységes, átlátható audit elkészítése, melynek két pillére van. Ezen kívül alpilléreket is határozott meg a számvevőszék, amelyek stabilizálják ezt a rendszert. Jogalkotói rendszer, a jogalkotói rendszernek egyértelműnek kell lennie, és egyszerűen kell meghatároznia a célkitűzéseket, elvárásokat. A bizottságnak minimális normákat kell megállapítania, és célokat a belső ellenőrző rendszer számára, amely figyelembe vesz minden egyes költségvetési területet, amely a számvevőszéket abban is segít, hogy objektív kritériumok alapján értékelje az operatív rendszereket. Végül a számvevőszék felhívta a figyelmet arra, hogy egyre drágábbak ezek az ellenőrzések. A bizottság és a jogalkotói szervek első lépésként tájékozódni, tájékozódási lépéseket kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy tisztában legyenek a költségekkel. Tehát a jogalkotásnak egyértelmű célokat kell meghatároznia, a bizottságnak minimum normákat kell ezek alapján meghatároznia, végezetül amikor a költségeket határozzák meg, akkor a jogalkotói szerveknek figyelembe kell venniük a költségeket, illetve előnyöket ezen rendszer keretén belül. A számvevőszék rámutatott arra is, hogy az olyan ellenőrző rendszer bevezetése, amely az egységes auditálást alkalmazza, csökkentheti az átfedéseket az auditálás terén, csökkentheti az adminisztratív terhet. Mi a helyzet ma? Ami a végrehajtást illeti és az előnyöket illeti, például a költségek csökkentése terén. Gyorsan csak annyit mondhatnék, hogy még oly messze, mint a csillagos ég, bár beszámolhatunk eredményekről, illetve hiányosságokról, amelyeket a számvevőszék állapított meg. A cél az egységesebb, hatékonyabb belső ellenőrzés volt, három réteges ellenőrző rendszer bevezetésével. Az irányító, a ö, certifikáló és az ellenőrző szervek szintjén. Így az EU költségvetéséből származó kifizetéseket bármi, bármikor fel lehet függeszteni vagy leállítani. A bizottságnak éves beszámolót kell készíteni reprezentatív példákkal, minden egyes operatív program vonatkozásában. Ez jelentősen megnövelt az ellenőrzések számát, de ezek költségeit is. A számvevőszék az utolsó három éves jelentésében azt alapította meg, hogy a költségek kezelése javult bár még mindig túl magasak a költségek. Ennek a legfőbb oka az, hogy az ellenőrző rendszerek még nem teljes mértékben kihasználtak. A számvevőszék több hiányosságot állapított meg a tagállamoknál például. A tagállamok elsősorban kezelő és irányító hatóságokat használnak fel a visszaélések megállapítására. Az első hibákat itt kiküszöbölték. 2010-ben és 2011-ben a számvevőszék megállapította, hogy a bizottság nem támaszkodhat csak a nemzeti auditálásra például minden kockázatot nem fettek le. Főleg a ö, közbeszerzések területén például. A mintavétel sem volt megfelelő, és a bizottság nem megfelelően követte a hiba extrapolációt sem például. Voltak olyan hibák is azonban, amelyeket korábban nem jelentettek. A gyenge pontok azonban annak is köszönhetők, hogy a közös irányító rendszerben ö, esetleg érdekellentétek is ö, megjelennek. A nemzeti auditnak hatékonynak kell lenni, de ugyanakkor 2% alatt kell lenni a hiba százaléknak, hogy ne veszítsék el a már ö, kijelölt pénzügyi alapokat. A 2006 os időszakban azonban rámutattak már bizonyos olyan jelenségekre, amelyeket későbbiekben korrigáltak. A tagállamoknak nyilatkozatokat kell készíteniük, olyan hiba százalékokkal, amelyeket korábban nem megfelelően állapítottak meg. Végezetül nézzük meg a költségeket. A jobb ellenőrzéseknek köszönhetően jobb eredmények születtek. A bizottsági becsések értelmében csak az auditáló szervek 0,2%-át tettek ki a kohéziós költségvetésnek. A gyenge pontok azonban azt mutatják, hogy lehet még jobban is gazdálkodni az EU pénzek, ha a tagállamok felvállalják feladataikat, és ezt el is látják. Azonban az általános kritériumok terén még nem sikerült elérni a kitűzött célokat, úgyhogy van még tennivaló. Úgy gondolom, hogy az új pénzügyi rendelkezés 31 33-as terjedő cikke jó irányba halad. Itt a 2014-20-as pénzügyi tervre vonatkozóan állapított már meg megfelelő célokat. A bizottság így kötelező útmutatásokat is megfogalmazhat az auditáló szervek számára. Másrészt viszont, ha csak papírokat gyártunk, ez nem fog segíteni, csak akkor, hogyha a bizottság megfelelően használja fel őket. Az elmúlt tíz évben a bizottság túl terhelt volt a tagállami jelentések miatt, és így nem nagyon tudta ellenőrizni őket. Végezetül egy-két gondolatot engedjenek meg. Itt az érdekellentét valóban aláássa a nemzeti hatóságok tevékenységét, ha nem megfelelő ösztönző rendszerek kíséri. A mézes madzag nyilván kevésbé jelentős, mint a büntetések rendszere. Nem eléggé ösztönző. Hogy ha rossz ellenőrző számokat közvetítenek a bizottságoknak, ez nyilván elég nagy költséggel jár. Végezetül nagyon egyszerű a döntés, veszünk-e egy euróért buszjegyet, vagy pedig vállaljuk a büntetést, ami sokkal többe kerül. Hát inkább vegyük az egy eurós buszjegyet. E, engedjék meg, hogy a következő hozzászólásomban számoljak be a továbbiakról. Köszönöm. E, most megnyitom a vitát a képviselők előtt. Kérdés, hozzászólás. Ki kezdi? A jelentéstevő. Cseskova asszony, aztán Helyer úr. If you like. Děkuji za slovo ještě jednou, pane předsedo. Budu Köszönöm szépen még egyszer, elnök úr. Rövidre fogom, hogy képviselőtársam is kapjon szót. Nagyra értékelem a Főszék munkáját, és konkrét szerepet játszik az intézményközi kapcsolatrendszerében, kapcsolatrendszerben a számviteli ellenőrzés és ahhoz kapcsolódó eljárása körében. Egy jövőre vonatkozó kérdést tennék fel. Érdekelne a vélemény azzal kapcsolatban, és a számvevőszék, meg a bizottság álláspontja is. Azokkal az új bizottsági javaslatokkal kapcsolatban, amelyek felváltanák az új mostani cselekvési tervet, ha jól értettem legalábbis Kraft úr hozzászólásából a bizottság részéről, hogy ezzel egy olyan egy most, a mostani rendszerben szerint elérhetetlen DASZ elérését célozzák meg a jövőben. Köszönöm, Seskova, Geyer úr, a szó. Köszönöm. Nagyon hálás vagyok rendkívül hasznos négy hozzászólásért. Hasznosak voltak azért, mert a munkamódszer kereteit világosabban, még világosabban írták le, és bemutatták azt is, hogy mire van a szükség a DASZ összefüggésében ahhoz, hogy a, a Szent Grált valamiképp felkutathassuk. A kilátások persze nem különösen jók. Tizen... A 19-es, 20-as, 21-es jelentés megírásakor is érzékelhető volt ez, hogy csak egy korlátozott megbízhatósági jelentés született, ennek megvannak a politikai, meg a gyakorlati kihatásai is a szakbizottság munkára vonatkozóan. Manfred Kraft többféle területet mutatott, több olyan csavarról szólt, amelyet meg lehetne húzni a bizottsággal egyetemben, hogy ezek a daszok elérhetőek legyenek. Ugyanakkor az én jelentésemben nagyon sok olyan témára utaltam, ahol a tagállamok felelősségi körét kell meghatározni, meg ennek a háznak a felelősségi körét is. Tudnék, az utóbbi, a parlament felelőssége, kedves Manfred, te is utaltál erre, mikor azt mondtál aggódsz amiatt, hogy egyes keret megállapodások a pénzügyi igazgatás feladatát nem, úgy megkönnyítenék, hanem még nehezebbé teszik. Ez pedig ebből a házból kiinduló folyamat, a politikai követelmények révén bonyolultabbá tesszük a végrehajtást, az alapok végrehajtását, meg az ellenőrzését is ezáltal, és ez olyan hiba, eh, lehetőségeket nyit meg, amelyek így növekel, növek, növekedhetnek. És például itt a scoreboard tábla szerepe e tekintetben. A bizottság és a parlament talán együttesen kellene közösen tájékozódjanak afelől, hogy a scoreboard táblázat hol, hol kéne úgymond túllépni, mert a minimum, amit meg kell céloznunk, az az, hogy a szakbizottságok olyan keretek között tudjanak dolgozni, melyek tekintetében fontos politikai előrelépések születnek, ugyanis a politikai lépések fontosak, de ezek fejében olyannyira bonyolultá válik az, a végrehajtás és az ellenőrzés, hogy az voltak éppen már negatív hatással lehet. Tehát az átlatotóság szabályai rendkívül fontosak, de nem lehetünk egyszerre mindenhol. Az átláthatóság fontos, de meg kell hagyja a lehetőségét annak, a fokozott átláthatóság, hogy a keret megállapodásokra olyan hatással legyünk, talán sikerül is ez, amelyek révén a hiba százalékok nem fognak növekedni. Köszönöm, hozzátennék még egy kérdést. Először is, tényleg lehetetlen a bizottság szempontjából, hogy ez egy szolgálatok gyakorlatát harmonizálja? Szerintem még igazi politikai akarat állna emögött, és a bizottság elnöke erőltetni, ezt jobban akkor több volna elérhető e cél mentén tehát meg vannak egy győződve arról, hogy ez tényleg lehetetlen-e. Másodszorban az Európai Bizottságban, ha meg vannak győződve arról, hogy erre nincs lehetőség, akkor vajon tárgyalnak-e arról, hogy a tagállamoknak a szerződés módosítását javasolják, mert a szerződések módosítása lehetne végső soron megoldás, és itt a DAS-t föl lehetne váltani egy teljesítmény alapú módszertan álló felmentéssel. Ez vajon a bizottságnál van -e erre szándék? Nagyon fontos kérdés ez. Tudom, hogy persze ez a túllép az ön hatáskörén, Kraft úr, ám azért megemlíteném, hogy itt a szakbizottság előtte a meghallgatásról elmondhatja a saját személyes véleményét is ezzel kapcsolatban. Thank you, Chairman. I will... Köszönöm szépen, elnök úr. Az Ön kérdésével fogom kezdeni, ami nagyon nagy kihívást jelentő kérdés. Tudjuk, hogy eh, az egész világon nem túl sok olyan alkotmányos eh, szabály van, amely a DASZ-hoz hasonló dolgot előirányozna, tehát nagyon egyedülálló helyzetben vagyunk, és úgy vélem, hogy eh, már a múltban is voltak olyan meggondolások, hogy megváltoztassák a szerződést. Természetesen ezt is ki lehet használni egy politikai vitában, mint hogy a ezt is nagyon gyakran kihasználják a politikai vitában, hiszen azt mondhatnák, hogy nem tudják eh, hozni azt, amit ígértek, most pedig akkor megváltoztatják a kiinduló helyzetet. Én inkább eh, szakértő vagyok, és nem politikus, és ez egy politikai kérdés, és európai állampolgárként én nem lennék eh, boldog, tehát örülnék, hogyha a DASZ eltűnne a szerződésből, mert az egyik korábbi hozzászóló azt a kérdést betette fel, hogy mi a fontosabb a több teljesítés, vagy a több megfelelés számomra, a több teljesítés jobb. Egy ideális világban a megfelelés kötődne a teljesítéshez, de csak egy ideális világban mindannyian tudjuk, hogy Gyakran ez nem így van. Második kérdése az volt, hogy miért nem lehet következetesebb hozzáállást létrehozni a bizottságban. Erre azt kell mondanom, hogy különböző kockázati profilunk van, van megosztott irányítás, van központosított irányítás, van közvetlen irányítás, és ezért a mindenki számára egyforma megoldás túlságosan nehezen végrehajtható. Volt egy cselekvési terv az integrált belső cselekvési mechanizmusról. Szükség volt arra, hogy alkalmazkodjunk, illetve hogy alkalmazzuk ezt a tervet a különböző területekre, amit végrehajtunk. Az egyszerűsítés és a, az eredménytáblák. A két eredménytábla, amit a bizottság eddig elfogadott, ezek nyilvános dokumentumok, és szerintem nagyon átlátható információval szolgálnak arról, hogy mi volt az eredeti javaslat, mi volt a cél, amit el akart érni a bizottság, és most hol tartunk. Gondolom, hogy a bizottság nyilvánosan mutatja azt, hogy mik a gondok és mik a kockázatok, akkor, hogyha nincsenek megbízható indikátorok, vagy ahogy ő is mondta, magasabbak uh, a jövőben a hiba arányok. Cseskó asszonynak válaszolva, a bizottság tervezi-e azt, hogy új cselekvési tervet javasoljon? Még ezt nem, ezt nem vitattuk meg személyesen, úgy gondolom, hogy a 32-es cikk 5-ös bekezdése a költségvetési rendeletnek az egy sokkal jobb eszköz, mert még mindig túlságosan magasok a hiba arányok a különböző politikai területeken, és meg kell vizsgálnunk azt, hogy mit lehetne tenni ennek ellenére. Meg kell vizsgálnunk az intézkedések költségeit, illetve ezek hatásait is. Hogyha, és remélem, hogy a vitában majd az önök szakbizottságával, az Európai Parlamenttel és a tanácsal együtt is sikerül majd előre lépnünk azért, hogy javíthassuk a helyzetet. Még egyszer hangsúlyoznám, hogy annak ellenére, hogy a 2 határérték nagyon is kemény határérnék, az ellenőrzéseket javították, az indikátorok megfelelőek, egyszerűsítettek, és figyelembe veszik a költségvetést védő intézkedéseket, akkor mindenképpen gondolom, hogy sikerül pozitív dalt elérnünk. Köszönöm, asszonyom. Köszönöm. Nagyon fontos az, amit Geyer úr amit kifejtett. Amit az input alapú menedzsment rendszer kapcsán alkalmazott metaforamot alkalmazta, és aznak radikális módosítását még önkritikus is volt a költségvetési hatóság szempontjából, a, azt megfogalmazva, hogy talán még bonyolultabb is lesz ez, mint a korábbi volt, hiszen ez a hibridje lesz az output és az input alapú irányítási rendszernek, és ennek az ellenőrzését is, meg is követnie kell ezt az elvet. Tehát mi a jogalkotót kell kövessük az ellenőrzési tevékenységünk során, és ennek kapcsán kell a megfelelést teljesítményé alakítanunk valamiképp. Hallottam azt, hogy Kraft úr azt a véleményt ha, ha, ha hallotta, hogy a DASZ talán ki kéne vonni a szerződésből. Nekem egy kicsit hát árnyaltabb véleményem van ezzel kapcsolatban. Szerintem a dasz a legfőbb gond az, e- az első évtől kezdve, hogy nem kötelezte a tagállam részéről egész a bizottság felmenőleg a, a, a integrált ellenőrzési rendszer létrehozását. Tehát nem egy, egy biztosítási láncon alapult, holott ennek erre szükség volna a hatékonysági hiányok kiküszöbölésére, ám ez egy alakulóban van, ez a láncolat, és szerintem még működhet is, ahogy erről majd beszélek az előadásomban. A DASZ-nak tehát erősebben kell támaszkodnia a tagállam és a bizottság tevékenységére. Mindenhol vannak még források, és, és tovább az, az egységes audit modell szellemét építjük a jövőre. Talán túl korán született ez meg, ám úgy tűnik a, a történelem megismétli önmagát, ugyanazt látom megismétlődni a teljesítménnyel kapcsolatos vitában és a teljesítmény mérésével kapcsolatban. Lehet, hogy ez titokosan hangzik most, de majd a következő zászlásomban megvilágítom, mire is gondolok. Köszönöm. Na ezzel azt javaslom, hogy lépjünk tovább. És azt kérem. Jules Nuis jöjjön fel a pulpitusra, és tartja meg, tartja meg előadását. Krafur, önnek megköszönöm. Kérem, hogy a itt a karusszel rendszerben adja át a helyét majd talán a következő előadónak. Jules Műjöret üdvözlöm, bemutatom őt. A belső audit szolgálat volt vezetője az Európai Bizottságnál, dolgozott. A DAS és a belső integrált ellenőrzés az egyetlen kiút a címe az előadásának. Milyen konstruktív, alternatív megoldások alkalmaznak, alkalmazhatóak az EU állampolgárok bizalma visszaszerzése érdekében. Parancsoljon! Elnök úr, az előttem szólók és az előadó nagyon megkönnyítették a dolgomat, ugyanis nagyon sok mindent elmondtak már. Főleg azért, mert nagyon jó irányba haladnak. Úgyhogy a nagy különbség köztem és az előttem szólók között az, hogy azt hiszem az előttem szólók az evolúció mellett tették lavoksot, én pedig azt mondanám forradalom, vagyis revolution két fontos területen. Úgyhogy szeretném, ha már az elején tisztáznánk, hogy mi a helyzet az elején, illetve a végén a folyamatnak. Az eleje a tagállami ö, felelősségre terjed ki, főleg a das területén, a végén pedig a külső auditálásra gondolok, ö, nevezetesen a DASZ-ra. Talán először is eloszlathatnék egy mitoszt, ami állandóan felvetődik itt. Az ECA alapító atyái soha nem akartak daszt. Nem akartak se adaszt, se egy daszt. A számvitellel, az auditálással az a gond, hogy amikor lesz egy törvény erről, akkor már ez egy valami kultúrát jelent, és ö, valamilyen hagyományt, és nagyon nehéz az embereket ebből kizökkenteni, mert már érdekük fűződik hozzá. Úgyhogy nem hiszem, hogy a szerződések alapító atyái, vagy a számbevőszék alapító atyái, ha a jelenlegi helyzetet látnák, hogy milyen komplikáltá vált minden, mennyi lehetőség van, a tagállamok mennyire próbálják kerülni a saját felelősségeiket. Szerintem forognának a sírjukban. Úgyhogy mi itt gyakorlatilag azzal a közös ponttal rendelkezünk, hogy vannak közöttünk olyanok, akiknek van érdeke a DAS fenntartásában, és a tagállamoké pedig az, hogy elkerüljék a felelősséget anyagomban egész egyszerűen azt próbáltam meg, hogy ismételten hangsúlyozzam azt, amit már az elmúlt 6-7-8 év során szinte évente ismételgettem, és ez már egy olyan déjà vu vált, amikor örülünk az előrelépéseknek, és ez valóban így van, de az eredményt nem vagyunk képesek elérni, de lehet, hogy ez mind csak illúzió, és csak követni kell a fejleményeket, a politikákat, de semminek nem lenne szabad megakadályoznia azt, hogy előrelépjünk, mégpedig a jobb irányba. Úgyhogy két dologra szeretnék koncentrálni, hogy a bemenet helyes legyen, illetve a kimenet. A közepét kihagytam. Bárcsak részt vehettem volna az előző vitán, amikor a költségvetési támogatásról volt szó, mert a világban öt évig foglalkozott ellenőrzéssel, hogy mi a költségvetési jelentés és a támogatási jelentés, és a két szervezet között nagyon sok hasonlóságot állítottunk fel. Nagyon sok anekdótát tudnék mondani, mesélni önöknek a saját költségvetési támogatásunkról, amely projekt támogatásnak tűnik, ami az eljárást illeti, úgy került feltüntetésre, és itt most a kohéziós és a alapokra és a mezőgazdaságra gondolok, és korábban már érveltem amellett, hogy ne projekt támogatásnak nevezzük, hanem költségvetési támogatásnak. De ha oly kevés a tere az embernek a manőverezésre, akkor alapvetően költségvetési támogatást választ. Nos, ami a nemzeti bevallásokat illeti. Akár hiszik, akár nem, 2000 egyben volt az első olyan konferencia, ahol javasoltam ezt. És azóta tényleg történt nagyon sok előrelépés, és azt hiszem 2005-ben a parlament vette át az irányítást, nagyon egyszerű oknál fogva, mert ha a nemzeti kormányok a fő ügynökeink, és ezek az adósok és a hitelezők is, akkor hogy lehetne azt kérni tőlük, hogy beszámoljanak arról, hogy megfelelően költekeztek, és minden egyes jövedelem feltüntetése került. Hát eléggé kínos időszak volt azóta, csak három-négy ország jelentkezett önként. Ezek közül, amennyire én tudom, egyik sem mintája a pontosságnak. Én itt EU tagállami állampolgár adófizetőként ülök. És arra gondolok, hogy mondjuk egy országnak segítségre van szüksége, és azt kell mondanunk a kormánynak, hogy az adóbevallásnál megfelelően kell kitölteni a levonható tételeket? azt várják el az állampolgáraiktól, hogy pontos legyen az adóbevallás, hát mit tesznek velük. És végül is ez a helyzet a nemzeti szinten is. A nemzeti kormányok alapvetően nem hajlandók elszámolni a legalapvetőbb elvekről az EU költségek terén, és hogy mennyivel járulnak hozzá az EU költségvetéshez fogalmam sincs, hogy a szék, hogy tudja eldönteni, hogy mennyire teljes körű a dokumentum, ha azok, akiket érint a beszámoló, nem tudják, nem akarják a jövedelmeket feltüntetni megfelelően. Úgyhogy más megoldást nem látok, és most itt jutottam el a forradalomig, hogyha önök nem küldenek nekünk nemzeti nyilatkozatot, nem köldünk pénzt. Kezdhetünk 10%-kal, vagy 20%-kal az elején, mint levonással, de ez az egyetlen módja annak, hogy ismét visszanyerjük a bizalmat a rendszerbe. Úgyhogy most jutottam el az végéhez a történetnek, ami nem más, mint az auditálás, a külső auditálás, a DASZ. De a két pont között nagyon sok ö, kemény munka ö, ö, rejlik, kollégám, aki itt ül mellettem, nagyon sokat dolgozott, és az Európai Parlament is, ami a DASZ-t illeti. A jó hír az, hogy senki, sem az alapítóatyák, sem a szerző, szerződések szerzői nem akartak olyan DASZ-t, mint amilyen most. Úgyhogy nyugodtan el tudok vitázni. Azt gondolom, a DASZ az elmúlt 10-15 évben nagyon sok jót tett, így az ellenőrzéseket is javította, de semmi okát nem látom. Főleg, mivel a tagállamok nem hajlandók a saját dokumentumokat megfelelően kidönt, hitölteni, akkor miért kell egy ilyen ö, folyamat, inkább a, bizot, a bizottsági főigazgatóságot kell ö, megnézni, hogy jól működik-e. Amikor két és fél vagy három és fél százalékos hiba százalékkal dolgozhatunk csak. Lehet, hogy korábbi hozzászólásaim során nem nagyon hallottak tőlem ilyesmit, de egész egyszerűen most már tele van a hócipőm a dasszal, és szerintem önöknek is tele kéne, hogy legyen és ha tényleg úgy gondolják, hogy bármi újjal állhatunk elő, akkor én elmondhatom önöknek, hogy 2018-ban miről szól majd a DASZ vita. Hogy most mi legyen az egy vagy két százalékkal. Mi meg itt küzdünk, amikor 500 ember Európa szerte próbál 1-2-3 százalékot megtalálni. Szerintem felejtsük el. Az ekának azzal kellene foglalkozni, ami a szerződésben van. Van kötelező ö, feladatköre a finanszírozás terén, és ezen folyamat során ö, a tranzakciókat is kell ellenőrizniük, de a szerződésben egy szó sincs arról, hogy a DAST úgy kell végrehajtanunk, ahogyan ezt tesszük. Elnök úr, ezen vidám szavakkal zárnám hozzászállásomat. Köszönöm. Köszönöm. Mész úr, nem tudom, valaki azonnal vissza is jelezne, vissza, reflektálna is arra mondott, különösen arra, hogy webstreamen élőben is látható az adásunk. Most pedig Kaljura asszony hallották önök is, hogy a dasz csak akkor van értelme, hogyha a tagállamok először aláírják a nemzeti deklarációkat ugyanezt mondottam én is, hallhatták a előző panelban a válaszomban a kérdésekről ott válaszom. Úgyhogy gratulálok, hogy végre egy oldalon állunk az EKA és mi. Az elmúlt évtizedben javult kohéziós alapok végrehajtása, mostani input alapú menedzsment irányítása, többszintű ellenőrzést irányoz elő, ám a ahogy ezek a többször említett éves jelentéseiben a kihatásai annak, hogyha hibát követel valaki, továbbra is túl alacsonyak, mert nem megfelelően összeegyeztetett az ellenőrzési hatóságok kritériumrendszere, vagy nem elég jól definiál. A kérdés az, hogy a mostani nehéz, nehézkes input alapú rendszer vajon valaha el is eléri a pozitív DAST anélkül, hogy megnőnek az ellenőrzések költségei. 2010-ben a pénzügyi szabályozás írtuk, és akkor az ekkor hangsúlyozta, hogy több lehetőség áll a gyakorlat szintén ahhoz, hogy a magas szintű megfelelés megvalósuljon, például ellenőrizhető a rendszer, újra lehet szervezni a programot, erősíteni a kontrollt, tolerálni a magas szintű nem megfelelés, vagy akár törölve a programot. Az Európai Bizottság előrelépéseket tett, az ellenőrzések szigorításában most, azonban előtt az ideje annak, hogy újra gondoljuk radikális módon az irányítási rendszer minden alapra vonatkozóan. Vannak bizonyos jelé annak, hogy a bizottság igyekszik túllépni a mostani input alapú rendszertől, 2014-es 20 tartalmazó kohéziós alapkeretekben bizonyos le, korlátozott felelősség van arra, hogy leválasszák a fizetéseket az output alapú rendszertől. A tagállam önkéntes módon projektcsomagba teheti egy operatív programon vonatkozóan az eszközeit egy, egy cél érdekében, például a Joint Action Plan mentén. Ez egy üdvözlendő előrelépés, ám az ösztönzők ezen rendszer ellen a, a teljesítmény alapú rendszeri módon csak kiegészíti majd a hagyományos input alapú rendszert. Arra is utalnék, hogy a kutatás azt mutatja, hogy nagyon hasonló fejlemények érzékelhetőek. Az FP7 alapján a bizottság kutatási projektek érdekében jelezte ezt a 2020, Horizon 2020-as is az utalt arra, hogy a lamszam alkalmazható a bizonyos területeken, hogy ez taktikai rendszere, vagy sem, az majd meglátható lesz, ha meglátjuk, hogy milyen, milyen tapasztalatok adódnak az LP7-es projekt végrehajtása alapján. Az elefánt továbbra is a teremben marad. A kérdés az, hogy a tagállamok vajon vállalják a kockázatot, hogy a hagyományos invoice alapú pénzügyi igazgatási rendszereiket módosítják, anélkül, hogy a saját nemzeti alapjaik igazgatását hozzáigazatnak ehhez. Egy új kiegészítő teljesítménymenedzsment alapú rendszer kockázatokkal jár, hogyha önkéntes alapon. Fennáll a lehetőség, hogy elvesztik az alapokat, és a jelenleg működő rendszerben a hiba kiküszöbölésének lehetőség viszonylag alacsony. Lássuk, milyen eredményeket hozhat a compliance audit egy ideális forgatókönyv alapján, hogyha a output alapú igazgatási rendszer érvényesülne. Hogyha eredmény alapúak lesz, lenne a rendszer, az természetesen a teljesítmény értékeléshez vezetné és a bizottság számára a politikai célok elérésének vonatkozó értékelhető adatokat hozna. És így a compliance indikátorok teljesítményindikátorokkal válnának, hogyha a cél az, hogy a célokat elérjék. 2012-től kezdve a számvőszék már nem a költségdeklarációk alapján vizsgál. E, ugyanakkor ez a projektek bevezetés, befejezésének statementjehez igazódik. Itt a nulla alapok kifizetés is előáll. Ez a módosítás csak úgy lehet, úgy lehet lehetőségé, hogy a bizottság változtatta módszertanát. A költség audit rendszer módos, ezen módosítása után az eredmény jobban függ attól, hogy mik is voltak éppen a célok. Ha a kifizetési feltétel a projekt végrehajtása, akkor azt ellenőrizzük. Hogyha én utalapú, azt is ellenőrizzük. Hát ez az auditor élete, a, ahogy a szerződés azt meghatározza. A 21 századi szabályokról való álmodozásunk során, amikor is úgy gondoltuk, hogy a nehézkes szabályok nem meghatározóak. Egyetlen auditor sem szívesen alkalmaz ilyen szabályokat. Az alapok eredményei a legfontosabbak, ám a szabályokat be kell tartani. Az Európai Bizottság kell javasolni egy jobb rendszert az EU kiadásokra, és a parlament és a tanács dönthet ezek az javaslatok sorsáról. Legyünk azonban realisták, lépjünk vissza a jelenlegi rendszer alapvetően az inputokra tervezett és a költségvetésére történik, a pénzügyi végrehajtás és az abszorciós kapacitás határozzák meg a sarokköveit. További követ követelményeket tehát hozzátenni a politikai célok elérése tekintetében. Kérdés, hogy lehet-e megfelelő eredményeket mérni, hogy úgy, anélkül tudnánk, mit akarunk mérni. Tehát ez a politikai vitát kell össze létrehozni a fő stakeholderekkel, arról, hogy mik a kíván, megkívánt out, outcome -ok a szolgálatok révén. Ennek hiányában nem lehet eredmény alapú az értékelés az első értékelési jelentés már, már riasztó lehet, és ez egy fedezsavú érzetet kell. Nem csak az Európai Bizottság gondolta azt, hogy ez a dokumentum a kiadásokról nagyon sokféle információt tartalmaz, ahol különféle részletességi és alaposságú adatkörökből merít, hanem igyekszik úgy mérni, hogy az indikátor faktorokat számba veszi. Az elméletileg jól megalapozott, ám gyakorlatban nagyon kevésbé működő public budgeting modell szuboptimálisnak értékelhető. Anélkül, hogy tudnánk, mit akarunk a rendszerből kihozni információként, ne, nagyon nehéz meghatározni az első lépést. Az outcome-okra kéne koncentrálni. Mit kapnak voltak éppen az adófizetők a pénzükért? Vagy a kedvezményezettek valóban kedvezményezettek-e az EU alapok működése révén? a teljesítmények keret lehetővé tenni az alapok végrehajtását a célok és igények alapján. Az indikátorok és célok meghatározása figyelemet kell kapjon a konzekvenciák fényében, meg a ugyanakkor elég rugalmas kell legyen a rendszer ahhoz, hogy a jól megindokolt nehézségeket reagáljon. A célokat EU szinten kell meghatározni először, például a Connecting Europe, vagy hasonló um, világos és elfogadható célt kell meghatározni az EU költségvetésben, amely többek között kell, hogy garantálja, hogy a szubszidiás elvét is figyelembe veszi. Jelenleg nagyon sok költségvetési címsor van, ahol ilyen világos célok nem nagyon adódnak. Így ezek a címsorok voltak éppen nem követik a szubszidiás elvét. És nem kéne, hogy a költségvetésben legyenek egyáltalán hogyha nem adódnak világos EU szintű célok, akkor nagyon nehéz ezeket lebontani tagállami célokká. Ugye a következő lépés a teljesítmény alapú költségvetés készítésben az kell legyen, hogy a mostani költségvetés racionalizáljuk. Egy ilyen fokozatos megközelítéssel valószínűbb az, hogy a bizottság elérhet tényleges ö, eredményorientációs rendszert, ám ez több évet vesz igénybe, ez biztos. Gyors megoldás nincs politikai konszenzus kell mindenek előtt ehhez, aztán talán legalább négy-öt év kell ahhoz, hogy olyan rendszer álljon fel, amelynek a monitoringja tovább folyhat. Nem csak a technikai részletek végrehajtásához kell idő, hanem a végrehajtásban működő menedzserek viselkedés módján is változtatni kell, és egyfajta kultúraváltozásra is szükség van. Mindez a pénz, 2014-től 20-ig terjedő pénzügyi perspektíva keretében kezdődhet el azokon a területeken, ahol a szubszidiaritás elve világos célokban rakadható meg. Az EU szintű célokat kell lebontani tagállami és regionális célokká. Ez értékelhető volna 2014-ig. Ez aztán átvihet, ennek eredményei átvihetőek vannak a következő perspektívák, például a második pillanatban a mezőgazdaság és a kutatás területén, de lehet, hogy túl pessimista vagyok. Az eredmény az van, hogy jobban célzott EU költségvetési végrehajtás folyna, a teljesítmények jobban mérhetőek volnának, és a célokhoz igazodnának. Szerintem ez elérhető, főleg azért, mert az EU költségvetés elég kicsi, csak egy százaléka a tagállamok GDP-nek, és nem olyan széleskörű tevékenységet kell lefedjen, mint egy állami költségvetés. A költségvetés készítési végrehajtás és kontroll rendszer, amelyben egyetlen tagállam sem hozta még ezt a célt létre, alkalmazható volna az EU költségvetésben. Nem az első eset volna, hogy az EU lenne az éllovasa a közpénzek kezelése rendszerének, hiszen már most is él jár az EU módszert, egy sor számviteli kérdésben ahogy az Eurostat is elmondott. Ám hadd figyelmeztessem önöket, bár a rendszer lehet, hogy jobb információt ad a kiadások minőségéről, nem garantálja automatikusan a pozitív, de azt, ha csak nem kezeljük a rendszer többi problémáját. A bizottság és a tagállamok továbbra is felelősséget kell vállaljanak, és elkezdek szerepüket kölcs, átlátható számon kerető módon. Anélkül, hogy egyszerűsbé tennénk a közbeszédési szabályokat, már említették ezt, az által, általány összeget kapók projektek különös kockázatot jelentenek. Ugyanakkor hiszek abban, hogy amit leírtam, realista módon elérhető lépésről lépésre. Amikor a Súre szakbizottságban felszólaltam két évvel ezelőtt e kérdésekről, azzal vádoltak, hogy forradalmi vagyok, vagy nem vagyok realista. Ma Miz úr ugyanazt ugyanerre a szövegre azt mondta, hogy nem revolúciós, hanem evolúciós változást jelent. Ez már önmagában nagy eredmény. Thank you very much. Uh, and uh, sometimes at a late stage... Köszönöm szépen. Néha, ahogy az idő előre halad a nap folyamán, forradalmi javaslatokat hallhatunk. Úgy lehet tényleg változtatni. Akkor most a képviselőké a szó, Mülder úr parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnézést kell kérnem, hogy nem voltam itt a meghallgatás első felében. Sürgős ülésre kellett mennem máshol itt az épületben belül. Nagyon érdekesnek találtam azt, amit hallottam, és Meszt úr említette, hogy a számvevőszék ö, nem azt akarja, hogy ilyen legyen a DASZ, amilyen, és említette a teljesítményhez kötődő ö, kérdéseket is. De a kérdésem az, a tiz- 18 éven keresztül Európa legnagyobb elméi döntenek, hogy mi a legjobb megoldás. Mi mit tehetünk ezzel szemben? Hogyha a tagállamok 27 kiválasztottja azt mondja, hogy ez a legjobb módszer, akkor miért kellene kételkednünk ebben? Ez egy általános megjegyzésem lenne, csak egyszerűen feltételezem, hogy akkor csak így lehet megoldani a kérdést. Ami a DASZ illeti, Nyilván a tagállamoknak jobban kell elkészíteniük a bevallásaikat, ezt támogatta már eddig is a parlament. 2003-ban voltam ennek a jelentéskészítője, azóta évente ismételtük ezt az üzenetet. De hát reméljük, hogy pislog a fény a, az alagút végén, és bár csak pislogó, azért lesz egyszer csak megoldás, és akkor a tagállamok önkéntesen fogják bevallani ezeket a dolgokat. Az egyetlen megoldás számunkra, hogy továbbra is dolgozzunk ennek érdekében, és reméljük, hogy a tagállamok bevallanak majd mindent. Nem hiszem, hogy nem jó megoldás az, hogy büntetést róljanak ki azokra, akik ezt nem teszik meg, bár nem hiszem, hogy a tagállamok beleegyeznének ebbe. Olyan nehéz őket már önkéntes vállalásukra is rábírni, De ha vonzóvá tehetjük ezt az önkéntes bevallás számukra, anélkül, hogy kevesebb ellenőrzést kelljen bevezetni, az talán jó lenne. Ha bármi javaslata van, azt hiszem, annak nagyon örülnénk, mert a bizottság és a parlament meg van győződve arról, hogy valamit tenni kell, de úgy, hogy ez vonzó legyen a tagállamok számára, hogyha bármi ötletük van, kérem, mondják el. Köszönöm, Jan. Mrs. Cseszkova, az előadónk a következő, aki ismét szeretne szólni, parancsoljon. Hát Köszönöm, most nincs kérdésem, hanem azt szeretném elmondani, hogy Műsz úr nagyon érdekes előadásában pontosan azokra, azokat a válaszokat adtam meg, amelyek engem érdekeltek, és a számbevőszéknek adott válaszokban szerintem nincs, hát nincs is tulajdonképpen helye a további kérdéseknek, egyet értek az általam mondatokkal. Mielőtt, elnök, mielőtt zárnám ezt a kört, én is felteszek egy kérdést. Jó lenne tudni, hogy az Európai Bizottság miképp látja ezt a kérdést, talán Kraft úrnak tennénk fel ezt, ezt a kérdést, és akkor ez visszavezetne Gray úr, és Michael Barsley és Levi urak nyitóelőadásához is visszavezetne bennünket. Ez a nyomvonal. Kraft úr, önt elégedettséggel töltött el, amit, a, amit Kilana asszony mondott? Uh, thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon elégedett vagyok a javaslatokkal, amik elhangzottak, mert ezek már utat nyitnak olyan meggondolások irányába, amelyek a megfelelő pénzügyi irányításhoz kötődnek. Ez kiegészítő eleme a megfelelésnek a DASZ tekintetében. Ha megengedik, akkor még egy megjegyzést tennék Mölder úr hozzászólását illetőleg amely utalt arra, amit Mois úr is elmondott, hogyha az integrált belső ellenőrzési kerettel kezdjük, akkor azt láthatjuk, hogy minden elemet próbáltunk belefoglalni. A probléma az az, hogy ez nem működött eddig még megfelelően. Remélem, hogy az eladásom ebben a tekintetben nyilvánvaló volt. Hogyha vakon azt az információt alkalmaznak, amit a tagállamok adnak, akkor valóban rossz eredményre jutnánk. A bizottság szintjén, illetve a számvőszék szintjén van egy megállapodás, egy egyetetés abban, hogy ez így nem helyes, és a parlament is így gondolja ezt, hiszen másképp nem lett volna ilyenfajta erős kritika a Gájer jelentésben is megfogalmazva. Tehát mindenképpen nyomást kell gyakorolni a szemvőszének és a bizottságnak a tagállamokra technikai szinten, és a parlamentnek pedig politikai szinten azért, hogy megbízható információkat kaphassunk. Mert a megfelelő diagnózissal nem tud, enélkül nem tudunk megfelelő intézkedéseket létrehozni és a helyzeten javítani. Amikor ez már megvalósul, akkor persze van értelme a nemzeti nyilatkozatoknak, mert ez politikai nyomás gyakorol azokra, akiknek ezeket az információkat létre kell hozniuk. Hogyha az információ nem megbízható, akkor az gondokat okoz, mert ellentmondások alakulnak ki, és valakinek bíró szerepet kell betöltenie, hogy kinek van igaza és kinek nincs. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szakértőink közül ki kíván még hozzászólni? Gray úr. úr. Néhány szót szólnék a javaslatokról. A szerződés megváltozatása a bizottság egyértelműen gondolt erre, amikor a Lisszaboni szerződésről tárgyaltak, de igazából nem igazán valósult meg ezzel kapcsolatban semmi. Az Európai Parlamenti Számvőszék sem javasolt ilyen dolgokat, de hogyha szemvőszének az a feladata, hogy minden évben jelentést adjon ki a tranzakciók jogszerűségéről, szabályszerűségéről, akkor a számövő szektől függ az, hogy milyen elemek felelnek meg a megfelelő pénzügyi irányításnak. Tehát a számvőszéknek sokkal több teret kell biztosítani arra, amit közt is javasolt. Hogyha megnézzük a teljesítményt, akkor a politikusoknak is tudniuk kell, hogyha a strukturális alapokból például Szicíliában egy hidat építenek, például egy maffia építi ezt a hidat, akkor az sem öregbíti a bizottság hírnevét, még akkor, hogyha a híd megépült, tehát mindenképpen figyelembe kell venni az, hogy nyújtják a segítséget. Vagy például a struktúrális alapokból a bizottság oktatási programokat is támogatott. Meg kell vizsgálni azt is, hogy mit oktatnak, és kiket oktatnak, és kiderült, hogyha megnéztük azt, hogy kiket oktatnak, akkor azt láttuk, hogy hiba volt, mert nem e, olyanokról volt szó, hogy erre e, ebbe beletartoztak volna. Tehát mindenképpen el lehet indulni abban az irányban, amit Kerszti javasolt, de ebben is vannak veszélyek. A tagállami nyilatkozatok, a tagállamok azt kérdezik, hogy miért akarják, eh, miért akarjuk mi ezt. A föderális államok azt mondják, hogy ezt nem tudják megtenni Németországban, Spanyolországban, senki nem tudná ezt megtenni, nincs erre lehetőség. Vannak, eh, még a, csak talán a központosodott államokban, mint a Franciaország, ott lenne ez lehetséges ott sem teszik meg, hiszen a nemzeti hatóságnak is mindent ellenőrizniük kell, tehát a bizottságnak inkább azoknak, azoknak a nyilatkozatára kell fókuszálni, akik valóban felelnek bizonyos pontokért. Nagyon érdekes ez a vita mindenképpen, és örülök, hogy itt lehettem. Elnök, köszönöm szépen. Ön kíván még hozzászólni? We're gonna have um, just a couple of words each. Csak néhány szót szólnák mind a ketten. A számvevőszék előadása nagyon érdekes volt, de el kell mondjam azt, hogyha megvizsgáljuk a számvevőszék kapcsolatát a bizottsággal a Delor időszakban, és hogy a számvevőszék őket, hogyan próbálták eltántorítani a teljesítményi indexettől, hiszen ez túlságosan politikai téma, és nemzetközi összehasonlításban a kanadai szemvőszék, amely nagyon is jó példa, és inkább a teljesítmény audittal foglalkozik, és nem pedig a megfelelési audittal, de a kanadai alsóház nyomására az, azt zalaváddal éltek, azt kritizálták, hogy nem végez túlságosan sok teljesítmény auditot. Szerettem volna még valamit hasonlót mondani. Vannak olyanok, akik kritizálnak. Mi pedig azért, mert bizonyos fajta administratív formákat ellenőriznek, és gondolom, hogy megvan az esélye annak, ez nem lenne jó megközelítés. Nem csak a könyvvizsgáláskor megvizsgálva a patikai valóságot is látni kell. Gondolom, hogy itt is elemezni lehetne a közigazgatási gyakorlatot. Gondolom, hogy itt nem lehet teljes mértékben erre támaszkodni, mert megoldásokra van szükség, és ezeket nem mindig ez a közösség határozta meg. Elnök, köszönöm szépen. Muiz úr fogja lezárni. A... Igen, szeretnék rámutatni arra, hogy van az eurozóna válság, és hogy mennyire fontos ennek kapcsán az, hogy az állampolgárok bízzanak a rendszerben. Az állampolgárok számára nagyon fontos az, hogy megértsék eh, ennek az építményét, és hogy tudják, hogy van egyfajta játéktér. Egyre eh, tovább megyünk eh, a költségek, az adósságok szétterjesztésével, és nem tudjuk megoldani ezt a ha nem megoldani ezt a kis EU költségvetést, akkor hogyan tudunk tovább, tovább menni ennek irányába, hogy legyen egy kölcsönös bizalom, és ugye tudnánk kölcsönössé tenni eh, eszközeinket, például a banki rendszert. Ez egy piknik összehasonlítva azzal kapcsolatban, milyen kihívások állnak még előttünk az eurózóna területén. Én mindenkit arra sürgetnék, hogy igazából a tagállamokat arra kéne rábírni, hogy írják alá a nemzeti nyilatkozatokat, és igazából eléggé szerencsétlenül érzem magamat emiatt. Mindenképpen felnőttként kell kezelni a tagállamokat, azt kell teremteni minden adózatot teszt és ez egy előfettel lehet annak, hogy sokkal több bizalmatlás a rendszerben megtalálni. Köszönöm, Moiszi úr. Most meg, megadom a szót a jelentéstevőnek, zárszóra. Még előtte Kányéti asszony kapja meg a szót. Kamuliai asszony. Néhány eh, információ töredéket és, és fogalmakat kaptam néhány hozzászólótól. Nem kell visszamenni a, a korai időkre, hogy hogyan egy auditor hogyan tud két politikai normának megfelelnie, ez korábban is hasonló volt, tehát a, a, a tehát a, a számvőszék meg tudja találni azt a határvonalat, hogy ne avatkozom a politikai folyamatokba. Ezért tudták annyira körültekintő, amikor a következő programidőszakra vonatkozó szabályokra vonatkozó véleményét kiadja. Ám véleményében a kohéziós és vidékfejlesztési alapok következő időszakon szabályozásában is érvényes a ezt. Hogyha a teljesítménymérés felé megyünk előre, akkor, akkor meg kell engedjük, hogy a teljesítmény forduljon szabálykövetésé. Ez, erről szólt a mai adásom is. is. Ez persze kicsit könnyűbbnek tűnik, mint amit Gray úr mondott, hogy kell lesz szerdés módosítás. A teljesítmény célok, hogyha a kifizetés feltételeiként érvényesülnek, akkor ahhoz nem kell a szerződéseket szabályozni, módosítani, csak a következő programidőszak szabályait kell átírni. A tagállamok deklarációja többször említették, az ECA azt a véleményt követi, hogy valóban jó eszköz ez, ám a még fontosabb a deklaráció alerájúnak meghatározásánál az, hogy meghatározzuk, milyen audit munka kell az alapja legyen ennek. Néhány példa rámutatott erre, ezekre én is szóltam. A tagállamok sokszor deklarálnak olyan adatokat, amelyek nem helytállóak, és, és sokszor tudják is, hogy hozzátegyem ezt. A rendkívül fontos, hogy az integrált ellenőrzési keret megvalósuljon. Érdekes volt hallani a kutatók véleményét. Itt idézném az egyiket, hogyha nem sikerül módosítani az ECA audit módszertanát, vagy hiba meghatározását volt az egyik érv. Most én örülök annak, hogy nem beszélték rá a, a számvőszéket, hogy módosítsa definícióit, meg módszertanát, mert ez annak alkalmazása tette lehetővé a belső ellenőrzési keret létrehozására, vagy nem tökéletes még, de legalább jó úton halad, ahogy erre minden mai hozzászóló rámutatott. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, most pedig Cseszka asszonyi a szó az előadói. Děkuji, pane předsedo. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretnék minden meghívottnak, minden szakértőnek köszönetet mondani, mert véleményem szerint rendkívül érdekesek és tartalmasak voltak előadásaik. Egy-két megjegyzés a végére. Először is véleményem szerint az Európai Unió a szerződéseken alapul, legyen szó a tagállamok közötti szerződésekről, vagy az egyes intézmények közötti szerződésekről, és ezért, amiről ma beszélünk, az ugyancsak a tárgyalások kérdése, még akkor is, hogyha ezek nagyon is hosszadalmasak. Második megjegyzésem, az állampolgárok bizalmát, az állampolgárok EU-ba vetett bizalmát vissza kell szereznünk, annak érdekében, hogy helyesen tudjuk kezelni pénzüket, másképp az európai Unió nem tudja helyesen kezelni ezeket az összegeket végezetül kiderült az is, hogy van különbség a jelenleg érvényben lévő szabályok értelmezésében. A DASZ 2%-os anyagi hiba százalékot ír elő, és a kérdés az az, hogy a kiadási oldalt kell eljavítani, mint ahogy azt az új költségvetési rendelet is előirányozza. Ezek az aspektusok, és ezek a különböző, de nagyon érdekes vélemények a szakértők részéről mindenképpen még elemzésre szorulnak a belső integrált ellenőrzési kerettel kapcsolatban. Ezeket, az, ezeket a véleményeket figyelembe fogjuk venni majd az Európai Parlament végső véleményében. Köszönöm a figyelmüket, elnök, köszönöm szépen tisztelt Cseskova asszonynak. Teljes mértékben támogatom utolsó mondatát, az Európai Parlament mindenképpen figyelem fogja ezt venni fel, veszük azt a labdát, amit a mi térfelünkre passzoltak. A számvevő szék által javasolt kérdések fordalmiak az Európai Unió számára, a gyakorlati példák a világ minden tájáról, és nekem is volt lehetőségem arra korábban, hogy Kanadában azt lássam, hogy hogyan tudnak egy célorientált megközelítéssel dolgozni, és a sikeres volt, ezt nem lehet egyezetben a mi helyzetünkre át ruházni, de tanulhatunk ebből, és a politikai akaratban sem lesz hiány, Biztos vagyok abban, hogy a mai információk a szakértők részéről mindenképpen megjelennek majd a jelentésünkben, és szeretném mindenkinek megköszönni a részvételt, ami az időbeliséget illeti szigorúnak kellett lennem, de örülök annak, hogy mégiscsak sikerült betartani az időbeli keretet, az önök kedves segítségével. Köszönöm szépen, és ezáltal a mai nyilvános ülésünket lezárom, és holnap találkozunk ismételten, és a koordinátorokat arra kérem, hogy maradjanak itt. Most kezdődik a koordinátor ülés, és köszönöm szépen a tolmácsoknak is, akik ismételten aktívan támogatták munkákat, és köszönöm a titkársának és minden jelenlévőnek a számvőszék és a bizottság részéről is. Köszönöm szépen, és holnap találkozunk.